Ja, guten Morgen! Jó reggelt kívánok, kedves kollégák! Üdvözlök mindenkit! Mindenkinek boldog új évet kívánok, tehát mindenkinek sikerekben gazdag, boldog új évet kívánok! Úgy a bizottság tagjainak, mint az Európai Bizottság, eh, az Európai Beruházási Bank és a számbevőszék képviselőinek Szeretettel üdvözlöm Önöket a 2014-es évi első szakbizottsági ülésünkön. Mindannyiuknak jó egészséget, sikereket kívánunk, és természetesen egészséges pénzügyeket kívánunk eh, minden európai intézménynek. Van a napirendünkkel kapcsolatban egy kiegészítés, abban állapodtunk meg, hogy véleményt fogalmazunk meg a szakbizottság nevében a gazdasági és pénzügyi bizottság részére a trojkával kapcsolatban. Sajnos eh, a másik bizottság eh, titkárságán karácsony előtt nem tudtuk beszerezni a menetrendet, eh, és csak most derült ki, hogy nagyon kevés időnk van a vélemény elkészítésére, ezért azt javaslom önöknek, hogy most vitát, eszmecserét folytassunk a véleményről, amelyet támogat amelynek elkészítését támogatta a szakbizottságunk titkársága is, túlórát nem e, sajnálva fordítani rá. És így jutna el akkor aztán a vélemény a koordinátorok ülésére. A koordinátorok ülésén azzal kapcsolatban arra szeretnék utalni, hogy abból indulunk ki, hogy az e, nagyon rövid időt fog már csak igénybe venni. A mai napon pedig az ülésünk után az új évet köszöntendő, szeretnék egy rövid fogadásra invitálni mindenkit. Szeretnénk poharunkat az új évre emelni, arra az új évre, amelyben egyébként rendkívül sok teendőnk lesz, úgyhogy már most szeretnék utalni arra, hogy ez a kis fogadás 12 óra 30 perckor kezdődik, tehát a remélhetőleg kevés időt igénybe vevő koordinátori ülés befejezése után. Úgyhogy kérem, hogy legyenek türelmesek és maradjanak a fogadásra. Nagyon átfogó napirendünk van. A trojka jelentése kapcsolat véleményt felvennénk ebbe, hogyha nincs ellenvetés, úgy nézem, hogy nincs, akkor ebben a formában módosítottuk a napirendet. Szeretnék arra utalni, hogy az interneten közvetítik az ülésünket, és tolmácsolják különböző nyelvekre. Kezdjük első érdemi napirendi pontunkat, a mentesítési eljárásokat. A hármas napirendi pontra térünk át. Az Európai Unió, Unió általános költségvetésének a 8-as, 9-es és 10-es EFA fejezetnek a tárgyalását kezdjük meg. A DEVE és a BUDG szakbizottságok is együttműködtek, a DEVE nem, de a BUDG eh, szakbizottság adott véleményt, Az Európai Unió Európai Unión kívül tevékenységet felelős főigazgatójaként a számvevőszéknek Tamsin Barton üdvözlöm, illetve üdvözlöm David Bostokot is körünkben. Jan Mulder a illetékes előadó. Kérdezem őt, hogy kíván-e szólni, vagy rögtön áttérünk a szávevőszékre, jó, rögtön áttérünk a szávevőszékre, akiknek meg is adom nyomban a szót. nobody there. Uh, da ist uh, nicht erkennbar. Nem látom, hogy a számvevőszék képviselteti el már magát. Úgyhogy azt javasolom, Parancsoljon, akkor megadom önnek rögtön a szót. Nagyon szépen köszönöm, és mindenkinek nagyon boldog új évet szeretnék kívánni először is. Az Európai Beruházási Bank természetesen Európai Uniós Bank, ahogyan azt meghatározza a Lisszaboni szerződés is. Ebben az értelemben mi felelősséggel tartozunk az EU-s jogalkotóknak, és ezt komolyan is vesszük, ezt a kötelezettségünket. Ebben a kontextusban Önkéntesen részt is veszünk a mentesítési eljárásban, noha ezt formálisan nem követelik meg tőlünk. Ez egy olyan lehetőség, amelynek alkalmával szeretnék beszámolni a haladásról olyan területeken, amelyekről önök elmondták korábban, hogy nagyon fontosnak tartják azokat. Először azonban szeretnék 2012, a 2012-es éven túlmenően is beszámolni, erről az évről lesz ugyanis szó, és egy nagyon fontos évfordulót ünnepelhetünk, hiszen 50 évvel ezelőtt kezdte el projektjeit az Európai Beruházási Bank a Karibi térségben, Afrikában és egyéb területeken. 1300 projektet finanszíroztunk a kezdetek óta 93 országban, ezekben a régiókban. Ez hatalmas összeget jelent összességében. 53 milliót folyosítottunk a különböző technikai projektek hitelezése révén különböző szennyvíz elvezetési és vízprojekteket is támogattunk. 2003 óta a kotonói partnerségi megállapodás keretén belül irányítottuk a különböző projekteket. Az AKC országoknak folyosított finanszírozást az Európai Fejlesztési alapokból folyosítjuk, ezért vagyunk ma itt. Ugyanakkor azonban az lbb e nek saját erőforrása is vannak, amelyeket a pénzpiacokról szerez be, és amelyekre a tagállamok vállalnak garanciát. A katonai megállapodás értelmében az lbb e t magánszektori mandátummal is megbízták a kotonói és LKC beruházási eszköz révén, 1,3 milliárdos összeg felett rendelkezik ez, és különböző magánberuházási projektek támogatására irányul a régióban, egyfajta mozgatórugója egyéb beruházásoknak, a hosszú távú beruházásokat beleértve. Ezekben az országokban a projektjeinket a más egyéb résztvevők is támogatják, annak érdekében, hogy a hozzáadott érték növekedjen. 2012-ben a bank tovább konszolidálta stratégiáját, konzultálva az érdekelt körökkel és hangsúlyozva, hogy a KKV-k főként az energia, az energiainfrastruktúra, az éghajlat változás elleni küzdelem területén vállalt szerepet, a mikrofinanszírozás egy fontos terület volt, a bank ágazat fejlesztése, és még nagyobb hangsúlyt fektettünk az éghajlatvédelem hatásainak csökkentésére, különös tekintettel a regionális integrációra. 2012-ben a régiónak nyújtott hitelek összege 644 millió volt, 41 millió fordítottunk technikai támogatásra. 21 projektről számolhatunk be 9 országban, és 4 regionális csoportosulásban. Régebben rákérdeztek arra, hogy más pénzügyi intézményekkel hogyan működünk együtt. 51%-át a projektjeinek kofinanszírozták, társfinanszírozták. Ez azt jelenti, hogy 2003 óta összesen 19 projektet társfinanszíroztak. A célkitűzésünk az, hogy a projektek egynegyedét, egynegyeden éghajlatvédelmi komponenseket is tartalmazzon, ezt a célt majdnem el is értük. Ez a hitelezés, illetve a hitelnyújtásunk 22%-át teszi ki. A gazdasági növekedés előmozdítása és a szegénység csökkentésével kapcsolatos projektek esetében növeltük a hitelezési tevékenységünket, 193-ról több mint 300 millióra megduplázódott az erre fordított összeg az elmúlt évben, években, és összességében meghaladtuk a 3 milliárdos küszöböt is. Ez egyfajta rekord az előző évek eredményét nézve. Gyakorlatilag így sikerül a hatékonyságot növelnünk. Szeretnék néhány projektet kiemelni, csak azért, hogy érzékeltessem, hogy a pénzt mire fordítják. Először is, ami a pénzügyi ágazatot illetőleg, amelyről, amelyel kapcsolatosan gyakran tesznek fel kérdéseket. Nos, egy mikrofinanszírozási példát emelnék ki a kelet-afrikai régióban, ahol az egész szubregionális mikrofinanszírozási piacot támogattuk. Egy rövid videót is fogok mutatni egyébként majd az előadásom végén ezzel kapcsolatosan. A becsléseink szerint 19 ezer munkahelyet sikerül fenntartani 30 ezer mikroméretű vállalkozás révén. Egy másik projekt, amely egy nagyobb vállalkozói szinten nem működik, a Private Enterprise Finance Facility. Kenyában működik ez. Itt a KKV-k kezdeti költségeit finanszírozzuk, ez nagyon fontos lehet középtávon az ágazat további fejlődésében. Lehet, hogy rövid távon kevesebb munkahely jön létre, de középtávon nagyobb lesz a haszon. Becséseink alapján körülbelül 50 ezer munkahelyet sikerül itt, 15 ezer munkahelyet sikerül teremteni a KKV-k révén. És harmadsorban ezzel kapcsolatosan is sok kérdést tettek fel a múltban. A garanciákra térnék ki a projektek támogatásában. Első ízben egy új KKV garancia eszközt támogattunk, ezáltal megosztva bizonyos bankok kockázatait Sokszor Afrikában ugyanis azt látjuk, hogy a bankok nem vállalnak szívesen kockázatot a KKV-knak hitelezve, így próbáljuk őket ösztönözni erre a tevékenységnek a bővítésére. Az infrastruktúra ágazatban a bank több mint 360 milliót bocsátott rendelkezésre, kilenc kulcsfontosságú infrastruktúra projekt esetében több mint 250 milliót hiteleztünk például különböző villamosenergia projektek esetében, ezzel növelhető volt a rendelkezésre álló villamosenergia mennyiség. Gyakorlatilag a nagyságrendet érzékeltetve Etiópia egész villamosenergia ellátásának felel meg az így teremtett energiamennyiség. Emellett sok háztartást most így sikerül első ízben rácsatlakoztatni a villamosenergia hálózatra, valamint sikerül a tiszta energiát is előmozdítani, ezáltal a regionális gazdasági lehetőségeket is bővítjük. Emellett a különböző gáz erőforrás, földgáz erőforrások és természetes vízforrások kiaknázásában is segítséget nyújtottunk, főként a szezonális mennyiség változással kapcsolatosan. Emellett sikerül a közeljövőben a különböző erőművek kapacitását is növelni, valamint a vidéki területeken található háztartások ellátását is biztosítani. Alternatív, alacsony költséggel párosuló energiaellátást is sikerül biztosítani, főként a száraz időszak alatt. A konfliktus utáni országokban sokszor nagyon nehéz beruházásokat elérni a nagy kockázat miatt, ide tartozik például Libéria, Sikerült szintén előrelépést elérni a az energiaellátás területén, illetve a villamosenergiaellátás területén, amely kulcsfontosságú a vidéki területek villamosenergia ellátásában és a legszegényebb országokban csökkenthető a projektjeink által a villamosenergia ára. Az EU-Afrika infrastruktúrális alappal sikerült együttműködnünk az erre vonatkozó projektekben. 2012-ben az EBB 160 milliót 160 millió euróval járult hozzá olyan projektekhez, amelyek az éghajlatváltozáshoz kapcsolódnak. Sok esetben sikerül a foszilis energiahordozókat megújuló vízenergiával helyettesíteni, és végül pedig Francia Polinézia esetében 7,5 milliós EBB hitelt nyújtottunk a fő központi kórháznak, ahol egy légkondicionáló rendszert sikerült kiépíteni ennek köszönhetően többek között. Végül beszélnék néhány szót azokról a területekről is, amelyekről a korábbi alkalmakkor szót ejtettek. A bankunk 2012-ben kezdte alkalmazni eredménymérési rendszerét, annak érdekében, hogy a projektekkel kapcsolatos várható eredményeket fel tudjuk mérni megfelelően, az első eredményre, erő eredményekre vonatkozó dokumentumunkat közzétettük, ezt önök meg is kapták, így áttekinthetik, hogy a működésünk milyen eredményekkel járt az elmúlt év során, és nyolc konkrét esettanulmányról is olvashatnak, amelyek konkrét kézzelfogható eredményeket produkáltak. Ennek a mozertani kereknek a létrehozása már most lehetővé teszi azt, hogy célzottabban válasszuk ki azokat a projekteket, ahol a legnagyobb hozzáadott értéket tudja megteremteni az EBB. Persze, levontuk a tanulságot a kezdeti kísérleti fázisból 2012-ben, és persze tovább dolgozunk a különböző módszertani hibák kiküszöbölésén. Az átláthatóság, és ez természetesen rendkívül fontos, ezzel kapcsolatban. Egy olyan terület, ahol önök mindig is javulást követeltek. Az EBB a nemzetközi fejlesztési segélyekre vagy segélynyújtásra vonatkozó átláthatósági szervezethez csatlakozott. Ez talán egy fontos eredmény ezen a területen, és továbbra is együttműködünk másokkal is, hogy megfelelő normákat átláthatósági normákat hozzunk létre, alakítsunk ki más hasonló intézetekkel, intézményekkel együtt. A következő ülésükön talán majd elolvashatják az erre vonatkozó dokumentumunkat is. Szeptemberben elfogadtuk a csalás elleni dokumentumunkat, ez elolvasható, megtekinthető a weboldalunkon, és az EBB új eszközöket hozott létre, a whistleblowing policy ide tartozik. Vannak további integrált áttekintések és egyebek, és adatvédelmi rendelkezések is, amelyeket itt meg kell említeni. Emellett dolgoztunk azon is, hogy egy egységes interfészt alkalmazzunk, amelynek révén segítjük az ügyfeleinket. Most összességében tehát 30 projektünk van folyamatban, és új régiókban is vállaltunk projekttámogatást Ázsiában, a keleti partnerség területein, valamint az AKC területeken is. Egy ideje sokkal jobban részt veszünk a pénzügyi programozásban, hiszen most kézzelfogható közelségbe került az új többéves pénzügyi kerete, ezért főként az AKC országokkal nagyon szorosan együttműködünk, annak érdekében, hogy kiegészítsük egymást, és ezáltal célra vezető munkát végezzünk. Egy másik fontos kulcsterület, amely iránt érdeklődést mutattak, mutatnak az EBB külső irodái és az EU-s delegációk kollokációja. Nyilván ez nem egy gyors projekt, a delegációk nem mindig tudnak azonnal teret biztosítani számunkra, de már előrelépés történt ezen a téren, és négy olyan irodánk van, Pekingben, Santo Domingóban, Kievben és Moszkvában, ahol már megvalósult a kollokáció, és az új évre vonatkozó új megállapodás értelmében hét országban lesz egy helyi ügynökünk a delegáció tagjaként, hiszen ez idáig a helyi képviseletünkre vonatkozó lehetőség nagyon limitált volt. Emellett egy újdonság az lesz, hogy még nagyobb kockázatok esetében támogatást nyújthassunk, 500 milliós összegű költségvetés tartozik ehhez az új eszközhöz, amelyel úgy gondolom nagyon érdekes projekteket tudunk majd finanszírozni. Az ágazati prioritások az infrastruktúra, a pénzügyi ágazat és az éghajlat védelmi elemeket tartalmazó projektek is maradnak. Ez az új költségvetési elem vagy eszköz azonban lehetővé teszi, hogy a legnagyobb szükséget szenvedő országokat is támogatni tudjuk. Eddig ugyanis a konfliktus sújtotta területek, a legnagyobb nehézségekkel küzdő területek támogatása nagyon nehéz volt a számunkra. Emellett úgy tervezzük, hogy az érintett régiókban tehát most nagyobb hitelnyújtási tevékenységet folytatunk majd, és az Európai Bizottsággal és a Külügyi Szolgálattal együtt megnézzük, hogy hogyan tudjuk az EBB finanszírozást EU-s költségvetési eszközökkel is összekapcsolni. Zárásképpen szeretném elmondani, hogy az EBB el szeretné érni, hogy az AKC e eh, finanszírozási eszköz minél hatékonyabban eh, kerüljön felhasználásra, más résztvevők bevonásával. Remélhetőleg az elkövetkezendő években megmutatkozik majd, hogy milyen eredményeket tudtunk elérni. Az elmúlt évek során sokszor kérdeztek rá arra, hogy mi történik a finanszírozási projektjeink esetében konkrétan. Egy rövid videót állítottunk össze arról, hogy mi történik a mikrofinanszírozás területén Kelet-Afrikában például, erről már röviden beszéltem és talán valaki segíthetne nekem, és megnyomhatná a gombot, hogy meg tudjuk tekinteni ezt a videót. Remélhetőleg sikerül majd valamilyen interakciót megvalósítani önök és a kedvezményezettek között, például a Skype révén vagy más technológiai megoldások révén, és ha a parlamenti közgyűlés keretében ellátogatnak ezekre a vidékekre, akkor talán helyben is megnézhetik ezeket a projekteket, illetve a projektek eredményeit, de egyelőre kérem tekintsék meg ezt a videót. The European Investment Bank Group has a long track record in microfinance, both within and outside the European Union, supporting leading microfinance providers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 na pia nina biashara ya ba. Pesa yangu ya kwanza ku, kuanzia biashara nilienda kwa Kere Bank. Ile mkopo nilipata iko afadhali ni elfu kumi na tano elfu kumi na tano nikaweka kaduka kaduka, ikawa iko kadogo sana, lakini bado nikang'ang'ana tu nikamaliza hiyo kamkopo. Later on, I went back again to the bank, the Kera bank. They gave me a loan of 300,000.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 Okay, thank you very much. Köszönöm szépen. Nagyon kedves volt, nagyon szép volt ez a videó, és Németországot, illetve a oknyomozó újságírást előtérbe helyezi. Sajnos nincs itt a mai napon a számbevőszék, fontos belső találkozójuk van, az új elnökválasztással kapcsolatban. Ezt természetesen mi is megértjük, és miután egy független intézményről van szó, el kell fogadjuk ezt a helyzetet. Éppen ezért most a bizottság tagjaihoz fordulok. Először is a jelentéstevőnek adom meg a szót, Jan Mulder, parancsoljon. Köszönöm szépen. Megvizsgáltam a filmet, nagyon érdekesnek találtam. Tehát nagyon informatív volt ez a film, és azt hiszem, hogy valamit a Nairobi-ban tapasztalható hatalmas közlekedési dugókkal kellene kezdjenek, ugyanis ez egy rémálom jellegét ölti már, valamit ezzel kapcsolatban lehetne tenni, tehát egy jó projektre itt is szükség lenne. Az Európai Beruházási Bankkal kapcsolatban nagyon jó információkat kaptunk, ez a filmben is szerepelt részben. nagyon nehéz hibát találni, tehát egészen különlegesen jó minőségű munkát végez ez az intézmény, legalábbis a rendelkezésre álló információk alapján. Azt hiszem, hogy Nigéria viszont egy jó példa arra, hogy azért lehetnek rossz példák is. A nagy sikertörténetek után ez azért azt bizonyítja, hogy vannak problémák is, és fent maradnak további kérdések is. Először is. A belső auditor jelentései vajon publikusak is-e? Ezeket meg lehet-e tekinteni? És ezzel kapcsolatban mi a bank politikája? Aztán lenne egy általános kérdésem is. Afrikában eu magam is dolgoztam, és hát hatalmas nagy igény volt a projektekre. Az Afrikai Beruházási Bank, a Világbank, az Európai Beruházási Bank gyakorlatilag egymást félre tolva keresik a jó projekteket. Hány projektet utasítanak vissza? Tehát milyen arányokkal dolgoznak, hány projekt érkezik be, vagy kérelem érkezik be, és ebből mennyit kell visszautasítani, mennyit fogadnak el. És mi az önök kapcsolata az Afrikai Beruházási Bankkal, illetve a Világbankkal, és amennyiben megtörtént a választás, kiválasztásra kerül egy projekt, akkor a mikrofinanszírozás hogyan néz ki? Nagyon sok érdekes, úgymond incsiklandó történetet lehet itt hallani. A Világbank projektjei, az Európai Beruházási Bank, az Afrikai Beruházási vagy Befektetési Bank Fejlesztési Bank projektjeinek egy része a végén mégis kudarcnak bizonyul. Hogyan néz ki ez a helyzet az Európai Beruházási Bank szemszögéből, hiszen itt a nigériai példára már én is utaltam, vannak olyan projektek, amelyek nem jól végződnek. Mik a, a sikerráták általában? Aztán a beruházási alapok Afrikában milyen multiplikációs rátával rendelkeznek, vannak-e növekedésre tapasztalatok, és ezen kívül pedig az is érdekelne, hogy vajon az európai beruházási alapok, illetve más források felhasználása között van-e összefüggés, hiszen az alap leginkább Euró- Afrikában működik, tehát vannak-e különbségek a források területén? Amennyiben nemzetközi szervezetek is tevékenykednek az adott helyszínen, vajon különböző sztenderdek alapján dolgozunk-e, ha igen, akkor melyek ezek a különbségek, és miért gondolják önök azt, hogy az Európai Unió jobban működne ezen a területen, mint mások? És aztán még néhány kérdésem is van. Három egész 36 milliárdot adott vagy kölcsönt vettek fel afrikai országok az Európai Beruházási Banktól. Hogyan fejlődött ennek a dinamikája az elmúlt évek során? A az Európai Befektetési Alapot nem vizsgálta illetve hogy volt egy, egy jelentés 2013 márciusában, amely az Európai Beruházási Alapot összehasonlította a privát finanszírozási alapokkal. Nem értem, hogy miért nem vizsgálták ezt az alapot, és hogyan lehet ellenőrizni, Ezeknek az eszközöknek a tekintetében a felügyeletet hogyan lehet megvalósítani. Itt más alapok, más EU-s alapok kapcsán is felmerül ez a kérdés, ugyanis nagyon gyakran nemzetközi szervezetekkel együttműködésben végezzük a munkát, a kölcsönök így vonal, így fogalmazódnak meg, és fontos ebből a szempontból azt nézni, hogy milyen ellenőrzés valósul meg. Nem tudom, hogy önök mit gondolnak erről, ezekről a vegyes eszközökről. Mi úgy tudjuk, hogy a cash flow kb. fél milliárd eurós önöknél. Ez különleges, normális, vagy milyen helyzetnek értékelendő az önök szemében. És végül, mikor gondolják önök azt, hogy mikor gondolják önök azt, hogy a projekteket értékelni tudják, és biztosítani tudnak majd bennünket arról, hogy ez egy tökéletesen működő rendszer. Azt hiszem, kimerítettem kérdéseimet és megjegyzéseimet. Köszönöm szépen. Thank you very much. Are there any other colleagues? Nagyon köszönjük. Szeretne még valaki felszólalni? Kére valaki szót? Úgy látom, nem? Akkor most először is a bizottság képviselőjének adnám meg a szót, a DEFCO főigazgatóságtól, azt hiszem, Roberto Ridolfi igazgató van itt, és Jaime Reis Kondi. Ki szeretne felszólalni? Az osztályvezető szeretne felszólalni, ugyanis az igazgató sajnos nem tudott eljönni. Köszönöm szépen. Úgy gondolom, hogy az AKC befektetési forrás rendkívül fontos eszköz arra, hogy a magánszektort támogassuk az AKC országokban. A bizottság üdvözli azokat az előrelépéseket, amelyeket az Európai Beruházási Bank tett, különösen az eredmények mérése területén. És támogatjuk természetesen a továbbiakban is az Európai Beruházási Bankot abban, hogy a finanszírozott cselekvéseket támogassa. A bizottság arra törekszik, hogy aktívan részt vegyen a projektek értékelésében, azoknak a projekteknek az értékelésében, amelyeket az AKC eh, finanszírozási eszköz segítségével finanszíroznak, illetőleg amelyeket az Európai Fejlesztési Alapból finanszíroznak. A bizottságnak kikérte a tanácsát a beruházási bank. Ez volt a 2010-es évi jelentésben szereplő egyik tanács egyébként úgyhogy ezt a tanácsot komolyan vették. A bizottság pedig a döntéshozatali folyamatban természetesen döntési vagy hát szavazási jog nélkül részt is vesz az AKC országok finanszírozási eszköze esetében. Szeretném ennek fontosságát még egyszer hangsúlyozni. ugyanis a beruházási bank egy munkacsoportot vezetett, amely az eredményeket volt hivatott mérni. Ez a csoport elveket dolgozott ki, eljárási elveket, amelyeket más pénzügyi intézményeknek is ajánl. A bizottsággal együttműködésben dolgozó mm, intézmények számára. Tehát itt egyfajta fontos koordinációs működésről van szó, de ezen felül a beruházási bank fejlődéséről is szól ez, hiszen fontos az, hogy egy általános képet, víziót fogalmazunk meg a planning szempontjából más pénzügyi intézményekkel együtt végzett finanszírozások kapcsán. Aztán szerettem volna még visszatérni Mulder úr által felvetettekre. Arra gondolok, hogy igazuk van, hogyha a bizottság a privát szektorról egy jelentést készít, és ez nem utal a CP Investment Facility-re, pedig erre szükség lenne, tehát itt ezt a következő jelentésben meg kellene tenni, tehát utalni kellene erre is. Köszönöm szépen. Merci beaucoup. Köszönöm szépen. Most pedig azt szeretném kérni, hogy ön válaszoljon a kérdésekre, amennyire lehetséges, főként Mulder úr kérdésére. Köszönöm szépen a kérdéseket, megpróbálok minél inkább válaszolni a kérdésekre, és aztán, hogyha valami kimarad, akkor kérem, hogy erre emlékeztessenek, ugyanis jó, jó néhány kérdés elhangzott. A Nairobi dugókra vonatkozólag, hát igen, ez probléma, más hol is, ennél fejlettebb területen is. Itt egyfajta fenntartható közutaztatási rendszert kellene, vagy közlekedési rendszereket kellene támogatnunk. Mik is a céljaink? Néha az az érzés alakul ki bennünk, hogy mintha semmi sem menne jól, és hogy, mint hogy állandóan magyarázkodnunk kellene, hogy az önök pénzét hogyan is költjük el. Főként a fejlődő országokban nagyon sokszor adódnak problémák, pénzügyi szempontból is. Amennyiben egyre inkább optimista a hozzáállás, hát önök nem látják azt, hogy micsoda ö, privát befektetésekre van szükség, nemzetközi, illetve helyi szinten egyaránt, hiszen ez egy kockázatosnak ítélt régió, és nekünk pont az a feladatunk, hogy bebizonyítsuk azt, hogy a kockázat talán mégsem olyan magas, mint amilyennek azt ítélik, és ezzel bevonjuk a privát szférát is a finanszírozásba. Ami az investment facility-t érinti, nagyon oda kell figyelnünk, hogy kiegyensúlyozottan kezeljük az igényeket azzal, hogy fenntartható legyen a projekt, tehát elég alacsony egyébként a nem megvalósult projektek aránya, ez 3-4 százalék körülire tehető. Megegyeztünk abban, hogy az Impact Financing envelope belül nagyobb kockázatokat vállalhatunk, akkor, amikor a nagyobb fejlesztési, fejlesztése való lehetőség ezt indokolja. Itt az 5%-os profit a határ. Tehát mi úgy gondoljuk, hogy a projekt élettartama alatt háromszor lehet befektetni. Persze ezt majd 2020-ban fogjuk megvizsgálni. Ami a KPMG auditot illeti, igen, ezek nyílt adatok, én azt hiszem, hogy a weboldalunkon is valószínűleg rajta van a web, a, nagyon sajnálatos az, hogy nincs itt a számvevőszék, mert a három oldalú megállapodás értelmében ők is részesei az audit eljárásnak. Az AKC országokra, illetve a szomszédságpolitikai országokba történő befektetések esetében, hogyha megegyezés történik, akkor nincsen probléma, hiszen a számvevőszéknek hozzáférése van az összes adathoz, bárhová benézhetnek, bárhová, bármit megvizsgálhatnak. Bizonyos fejlesztők nem biztos, hogy ezt jó szemmel nézik, és ezért nem vesznek részt esetleg finanszírozási projektekben. Sokszor jónak induló projekteknél tapasztaljuk azt, hogy aztán nincsen elég finanszírozási hajlandóság. Hosszú távon kell tehát vizsgálni a fenntarthatóságot. A visszautasítási rátánkra leginkább az jellemző, hogy az Európai Uniós normáknak nem, meg, nem felelnek meg ezek a projektek, ezért utasítjuk őket vissza. Vagy banki szempontból nem lehet finanszírozni őket. Tehát sokszor olyan projektekre lenne szükség, ahol felelősen mondhatjuk azt, hogy előre haladott állapotban van a projekt ahhoz, hogy vállaljuk a finanszírozás kockázatát. Nagyon sok poten, jó potenciállal rendelkező projekt van, de azért ezt a helyszínen is meg kell vizsgálni, hogy ezek hogyan néznek ki. Két olyan terület van, ahol standardjeink eléggé korlátozóak. És lehet, hogy ezeken a területeken mások léphetnek közbe finanszírozóként. Az egyik helyzet az a klíma, illetve az európai új energiapolitika, valamint a környezetvédelmi szabályoknak való megfelelés. Nagyon sokszor pont ezek miatt, az előírások miatt nem tudjuk finanszírozni az egyes projekteket, mert szakértőink azt mondják, hogy az adott projekt nem felel meg az mi egyébként igen szigorú klímapolitikai elvárásainknak. Az Európai Bizottság véleményét is kikérjük ebben, és nagyon sokszor azt látjuk, hogy bizony más nemzetközi intézményeknek a sztenderdjei alacsonyabbak, és ezek hajlandóak lesznek finanszírozni az ilyen típusú projekteket. Tehát itt a zöld sztenderdjeink lehet, hogy az Európai Unióban megfelelőek, de mégsem tudjuk emiatt sokszor a jónak ígérkező projekteket támogatni. a másik terület, az pedig az adózási probléma, tehát például a pénzmosásra vonatkozó követelmények igen szigorúak, tehát ezek is sokszor akadályt jelentenek a finanszírozás miatt. Igazából másoknak lehet, hogy mások a prioritásai, és olyan eszközökkel rendelkeznek, amelyekkel nagyobb kockázatot vállalhatnak, de néha ez pont az ellenkezője, és mi rendelkezünk ezekkel a nagyobb kockázatot megengedő eszközökkel. Aztán a blending platformokra gondolok, tehát ezekre a vegyes finanszírozási rendszerekre. Nos, hát itt a standardeket ki kell dolgozni, Mostanáig több mint, ezek olyan projektek voltak, amelyekben több finanszírozó a intézmény vett részt. Általában van egy vezető, minden projekt esetében egy vezető finanszírozó intézmény. És nagyon fontos az, hogy odafigyeljünk, ellenőrizzük mindezt. Úgyhogy ebből a szempontból elég szigorúak az ellenőrzések. Aztán ami a cash, ez a készpénzt illeti, erre is vonatkozott egy kérdés. És nagyon sokszor az a kérdés felmerül, hogy mikor derül ki, hogy hogyan működött egy projekt. Nos, hát a lezárulási fázisban természetesben. De sokszor az igazi eredmények a projekt megvalósulása után valamennyi idővel mutathatóak ki, mondjuk három évvel a projekt befejezése után. Ezt egyébként bele is foglaljuk az eredményeink vizsgálatába. Tehát körülbelül két-három év múlva lesznek készen bizonyos projektjeink, és még további két-három évet kell várni ahhoz, hogy az igazi eredményeket láthassuk. Tehát ez egy hosszú távú gondolkodást igénylő projekt. De mégiscsak lehet becsléseket tenni, és a régi projektek esetében is megtehetjük ezt az összehasonlítást. A bizottság egyébként rá tud mutatni arra, hogy milyen eredmények mutathatóak fel a régi projektek esetében. Ők ezt nyomon követik. Köszönöm szépen. Nem tudom, hogy kimerítőek voltak-e a válaszok. Esetleg más kolléga hozzá kíván-e szólni most? Nem? Rendben. Ján. Valaki megküldött nekem egy kérdést, úgyhogy kénytelen leszek felolvasni és feltenni önnek. És igen, ami a beruházási eszközt illeti, ezt kiauditálja a bizottság? Vagy ki felelős ennek az auditálásnak? A KPMG alá tartozik, az auditálja, de hát végső soron is a számbevőszék az auditáló, hogyha további auditálásra, ellenőrzésre szükség van. Rendben van. Hogyha a jelentéstevő elégedett a válaszokkal, és senki más nem kér szót, akkor megragadom a lehetőséget, és köszönetet mondok önnek, Bártan asszony. Sok-sok jelentésünk van, amely lefedi a Európai Unió egész területének munkáját, de az ön előadása rendkívül informatív volt, sok mindent megtudhattunk belőle. Köszönöm szépen, hogy eljött ma hozzánk és válaszolt a kérdéseinkre. Köszönöm. Yeah, no, today is a, is a special day. It's a court of Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen. Kedves kollégák, akkor tovább haladunk a napirendünkkel, és a negyedik napirendi pontunkra térünk át, ami nem más, amint az egyéb intézmények mentesítése ebben az összefüggésben. Most kaptam a tájékoztatást, hogy Sonic előadó úr sajnálatos módon nem tud jelen lenni. Ugyanakkor Dajcs Tamás társ előadó itt van körünkben, arra is szeretnék utalni, hogy a számvevőszék illetékes munkatársa sem tudott eljönni eh, az előbb említett eh, okokból, de a többi intézmények részéről üdvözlöm a megjelent képviselőket. Sajnos a tanács eh, az általunk ismert okokból nem tud ma szólni, de az egyes intézmények képviselőit meg fogom kérni, hogy foglaljanak állást, ha csak nem. Dajcs Tamás, eh, társelőadó előzetesen egy bevezetőt kíván tartani. Nem kíván bevezetőt tartani, ebben az esetben a régiók bizottsága képviselőjének adom meg a szót, ki van jelen a régiók bizottsága képviseletében. Nincs még itt a régiók bizottságának képviselője. Akkor azt javasolom, hogy az európai ombudsmannal folytassuk a dolgot. Eh, Harden úr jelen van. Nincs. Itt van. Ebben az esetben Hárden úr, kérem, tartsa meg vezetőjét. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm a szót, elnök úr. Engedje meg, hogy egy megjegyzést tegyek. Úgy tűnik nem működik a tolmácsolás, én legalábbis nem tudom hallgatni a tolmácsolást, és néhány kollégám sem tudja hallgatni a tolmácsolást. Ennyit előjáróban. Beszélnék a follow-upról, amelyet a 2011-es mentesítési döntés kapcsolatosan megkaptunk. Elnézést kérek a bal oldalomon ülő kollégát nem mutattam be, Gerhard Grillnek hívják, aki az ombudsman hivatalának költségvetési ügyeivel foglalkozik. Visszatérve tehát a 2011-es mentesítési döntésre, a négyes pontban az állt, hogy további erőfeszítésekre van szükség az utilizációs ráta javítása érdekében. Ezt sikerült több mint 3 ponttal megnövelnünk az elmúlt év során 95,88 ra a 2011-es adatokhoz viszonyítva. A 9-es pontban a különböző panaszok kezelésére tért ki a szöveg. Itt azt kérte a szöveg, hogy egy hónapon belül kell kezelni a panasz beérkezését követően ezeket a kérdéseket. 2012-ben alapvető változásokat eszközöltünk a panaszok kezelését illetőleg, azok feldolgozását illetőleg, ezen változások pedig jelentős eredménnyel jártak. Egy hónapon belül, az egy hónapon belül rendezett panaszok aránya 85%-ra nőtt a korábbi évekhez viszonyítva. A kulcsfontosságú eredmény indikátorunkra vonatkozó cél 90 százalék, 2013-ban várhatóan még közelebb kerülünk ehhez a célhoz. 2012-ben 70-ről tehát 85%-ra növeltük ezt a számarányt. A döntés tízes pontja azt kérte, hogy a vizsgálódásaink hosszát csökkentsük. 2012-ben megközelítettük a fő cél kitűzésünket, szerint 12 hónap alatt szeretnénk lezárni az ügyek 70%-át, 69%-ot sikerült elérnünk. Fő eredményindikátorainkat 2014-ben felül fogjuk vizsgálni, és valószínűleg még ambiciózusabb célt fogunk kitűzni magunk elé ezen a téren. Ugyanakkor látni kell, hogy az ügyek 40%-a, amelyek esetében az intézményektől véleményt kérünk, további, további vizsgálódási lépéseket követelnek meg, Például adott esetben ajánlásokat kell megfogalmazni az adott intézmények felé. Ezeket a nagyon összetett ügyeket nagyon nehéz lezárni 12 hónapon belül, még akkor is, hogyha az érintett intézmény együttműködésével segíti az ütemterv tartását. Ugyanakkor azonban az intézmények együttműködését előfeltételezve 18 hónapon belül valószínűleg le lehet zárni az ügyek többségét. A döntés 11-es pontja azt kérte, hogy az erőforrások allokációját jobban kell elemezni, ezáltal pedig hatékonyabbá és gyorsabbá kell tenni a tevékenységünket. Először is a szervezeti struktúra alapján kívántunk egy ilyen elemzést végrehajtani, ezt meg is tettük, és az eredményekkel nem voltunk elégedettek, ugyanis nem tükrözte megfelelően a realitást. Sok esetben ugyanis a tevékenységünk megköveteli a szoros együttműködést különböző osztályok és egységek között. Éppen ezért egy új megközelítést foganatosítottunk, figyelembe véve a legjobb gyakorlatot másutt. Ennek eredményeképpen született egy működési keret, egy operating framework, ami a magán szférában ugye üzleti modellként szokás megnevezni. Mi operatív keretnek nevezzük, ez, ennek keretén belül határozzuk meg az ombudsman több éves stratégiáját. Ebben a kontextusban már sikerült emberi erőforrásokat újra allokálnunk, ezáltal pedig 5%-kal növeltük a vizsgálódásokra szánt erőforrásokat. Az operatív keretet a következő évi tevékenységi jelentésük jelentésünkhöz is hozzáfőzzük, ez, ez év márciusában születik majd meg, és felhasználjuk majd annak elemzésében is, hogy a költségvetési hatóság által hozzánk allokált erőforrásokat hogyan használjuk fel. Köszönöm szépen a figyelmet. Köszönjük szépen Hárden úrnak, mondja az elnök. Nagyon szépen köszönjük. Elnézést, hogy korábban eh, nem tudtam ezt eh, közölni, most azonban megkaptam az áttekintést, tehát mi azt javasoljuk, hogy az összes eh, intézménnyel kapcsolatos vitát közösen ejtsük meg, miután az Európai Számbevőszék állásfoglalását is megkaptuk végül. Most következő intézményként a Gazdaság és Szociális Bizottság kap szót, Alexopoulos úr kap szót, aki főigazgatói posztot tölt be, ügyvezető főigazgató. Ennél szó parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt hölgyeim és uraim. Alexopoulosnak hívnak, és ügyvezető főigazgató vagyok Freddy Schmidt mellett, aki ül mellettem, aki a költségvetési és finanszírozási főigazgatónk. Jelen pillanatban én vagyok az ügyvezető fő, főtitkár, mivel már egy ideje folyamatban van az új főtitkárunk kinevezése. Az Európai Gazdaság és Szociális Bizottság folyamatosan szavatolta a pénzügyi menedzsmentje átláthatóságának magas mértékét, éves jelentéseket készít. Ide tartoznak többek között a különböző follow-up jelentések is, a követke, az előző mentesítési eljárások kapcsolatos ajánlások megvalósításáról, és így tovább. Üdvözöljük a szembevőszék éves jelentésében tett megjegyzéseit a 2012-es évre vonatkozólag, miszerint az európai meghatározták az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság hiányosságait ezen a téren. téren. A határozott, szigorú kontrollmechanizmus, amelyet a bizottság a maga számára meghatározott, nagyon jól működik, ezt is tükrözi ez a dokumentum. Szorosan együttműködünk a régiók bizottságával, van egy erre vonatkozó megállapodás, erről minden bizonyal tudnak, hiszen ez már régóta fennáll, mégis szeretném hangsúlyozni ennek fontosságát. A jelenlegi megállapodás ez év végén fut ki, 2014. december 31-én, és megújításra vár. A, bizottság, az, a régió bizottságával való megállapodás felújítására vonatkozó tárgyalások folyamatban vannak, szinergiákat akarunk kiaknázni, és úgy gondolom ez a fajta megállapodás egyedülálló az európai intézmények körében. Másodszorban szeretném elmondani, mi a helyzet az együttműködési megállapodásra vonatkozó tárgyalások terén az európai Gazdaság és Szociális Bizottság és a Régiók Bizottsága között egyrészt, másrészt pedig az Európai Parlamentek kötendő megállapodás területén. A politikai és adminisztratív területre vonatkozó megállapodásra gondolok itt. Remélhetőleg ez a megállapodás mindkét fél számára hasznos és kedvező lesz. Mint ahogyan tudják, az Európai Parlament bürója december elején már jóváhagyását adta erre a megállapodásra, és most pedig az Európai Gazdaság és Szociális Bizottság bűrója fogja a jövő héten, valamint a Régiók bizottsága fogja majd a következő héten jóváhagyni ezt a megállapodást az Európai Parlamenttel, amely politikai és administratív elemekre is kitér. Talán tudják, ez a megállapodás előirányozza a fordítók átcsoportosítását az Európai Parlamenthez, hogy egy új kutatási egység létrehozásában vegyenek részt, az Európai Parlament képviselőinek rendelkezésére álló kutatási egység létrehozásában vesznek részt. Végül szeretném felhívni a figyelmet a szeptember 23-ai tanácsi döntésre az Európai gazdasági és Szociális Bizottság november végén ennek folyamányaként elfogadta végrehajtási végrehajtási szabályokat, ami a képviselők költségeinek visszatérésére vonatkozó új szabályokat illeti. Ennyit szerettem volna elmondani, köszönöm szépen, elnök úr. Alex Opul. Köszönöm szépen Alexopoulos úr a beszámolóját, a következő intézményünk pedig, aki hozzászól, Ankóliász kolléga, aki a számvevőszék nevében az igazgatást illető kérdésekre fog válaszolni. Parancsoljon! Sorry. <laughs> Thank you. Thank you very much. Köszönöm szépen, köszönöm a szót. A 2012-es év nagyon fontos volt a számbevőszék számára, ugyanis a 2009-2012-es stratégiájának a végét jelzi, és ez volt az az év, amikor a időszak alatt elért legtöbb eredmény kézzelfoghatóvá, konkréttá vált. Nézzük a legtöbb, legfőbb eredményeket. A számbevőszéknek sikerült jelentős mértékben növelnie a munkája minőségét, és a jelentései révén az Európai Bizottság által való elfogadását az ajánlásainak is növelni tudta. Ami az adminisztrációt és az erőforrások kezelését illeti itt is, nagy mértékben sikerült növelni a hatékonyságot. Az időszak során például az adminisztratív osztályról az auditási osztályhoz helyeztünk el 40 munkatársat, emellett volt egy nagyon fontos épületprojektünk is, amely lehetővé tette, hogy a megtakarítások mellett az összes szembevőszéki munkatárs egyetlen épületen belül tevékenykedjen, ez nagyon pozitív hatással járt. Ami 2012-t illeti, ebben az évben a számbevőszék arra összpontosított, hogy az Európai Uniót segítse a felkészülésben a 2013-as és az azután következő időszakra vonatkozó költségvetési kihívások kezelésében. Tíz véleményt és más egyéb dokumentumot fogalmaztunk meg fontos jogalkotási kérdésekben beleértve a, mező, a közös mezőgazdasági politikát, a kapott a kutatási keretet, és így tovább. 2012 volt továbbá az az év, amikor a számbevőszék 25 külön jelentést készített 2005-höz képest ez jelentős növelés, akkor ugyanis 12 ilyen jelentést készítettünk. Emellett a különböző ügynökségek és egyéb eh, szervekre vonatkozó jelentések száma elérte az 50-et a 2008-as 29-hez képest. Ezen felül olyan év volt ez, amikor a témakörök és rendkívül sokrétűek voltak, csak hogy néhány példát mondjak. Foglalkoztunk olyan témákkal, mint energiahatékonysági projektek, kikötő infrastruktúra, KKV támogatás, a vágóhidakra vonatkozó higiéniai normák és egyebek. Rátérnék most arra, hogy milyen auditálási ellenőrzési munka áll ezen jelentések hátterében, illetve a DASZ-szal kapcsolatos munkánk hátterében, amely ugye az éves jelentéshez kapcsolódik. 565 ellenőrünk, auditálunk dolgozik ezeken a területeken, mint Luxemburgban, mint pedig a helyszínen. Hat, hat, több mint 6000 helyi, helyszíni látogatást ejtettünk meg az elmúlt év során. Több mint 700 ezek közül EU-n kívüli helyszíni látogatás volt. A szembevőszék által tett ajánlások 98%-át az Európai Bizottság hagyta, és az elkövetkezendő években emellett 80%-ukat meg is valósították, végrehajtották csak hogy mutassam az eredményességünket. Most, ami az ütemezést illeti, sikerült a jelentések elkészítéséhez szükséges időt, átlagos időt lerövidítenünk. 2012-ben sikerült a 20 hónapos időt tartanunk szemben a 2008-as 25 hónappal, ugyanakkor azonban a szembevőszék továbbra is igyekszik a külön jelentések elkészítéséhez szükséges időt még tovább csökkenteni. A 2013-2017-es időszakra vonatkozóan ez az egyik kulcsfontosságú prioritásunk lesz. Végül, de nem utolsó sorban, az erőforrások kezelésében a szemvevőszék esetében három külön területre térnék ki. Először is 2012-ben viszonylag magas arányt sikerült elérnünk a költségvetés végrehajtásában, és viszonylag arany, ö, alacsony volt a arány. Emellett 2012. októberében konkrétan lezártuk a K3 épületre vonatkozó munkálatokat, most már tehát itt találhatók a szemvevőszéki munkatársak az informatikai szolgálattal egyetemben. Az egész adatközpontunkat át kellett helyeznünk ebbe az új épületbe, ez egy nagyon fontos művelet volt a számunkra, és sikerült sikeresen végrehajtanunk. Emellett az ajánlásokat, a belső auditáló ajánlásait a számbevőszéken belül, valamint a külső auditáló ajánlásait is sikerült végrehajtanunk. Ez jól mutatja, mennyire robusztusan és jól működik a számbevőszék belső auditáló rendszere, és természetesen állok a kérdések elébe hogyha felvetődtek önökben ilyenek. Köszönöm. Yeah, thank you very much, uh, Mr. Köszönöm szépen, Kolias úr, az ön uh, nyilatkozatát, és most következik um, az Európai Bíróság. Köszönöm szépen. A pénzügyekkel és a humán erőforrásokkal foglalkozom, és mint ilyen a költségvetéssel is főigazgatóként az Európai Bíróságnál. Köszönöm szépen, hogy a 2012-es évvel kapcsolatban itt lehetek, és nagyon sajnálja a bíróság illetékes képviselője azt, hogy nem jöhetett ma el ide, hiszen ez egy éves lehetőség arra, hogy az önök szakbizottságával eszmecserét, érdemi eszmecserét folytasson, de ugyanakkor nagyon fontosnak gondoljuk a az Európai Parlament Költségvetési Ellenőrzési Bizottságának munkáját a mentesítési eljárások szempontjából is a 2012-es éves tevékenységünkkel kapcsolatos jelentésben figyelembe is vettük azokat az ajánlásokat, amelyeket a 2011-es mm, jelentésben önök megfogalmaztak. Az átláthatósággal kapcsolatban a következőket tudom elmondani. Szerettem volna két fontos gondolatot kihangsúlyozni. Elsőként a források felhasználása, amelyeket számunkra a költségvetési hatóság biztosít, és más részről pedig a joghatósági munkánkat említeném. Nagyon röviden. Örülünk annak, hogy a lehető leginkább hatékony módon használjuk fel emberi erőforrásainkat és pénzügyi erőforrásainkat egyaránt, amelyek a költségvetésbe foglaltatnak. Mennyiségi szempontból a majdnem 99%-os a hitel ö, visszafizetésünk, és 98%-os a mm, humán erőforrás arányunk mennyiségi szemponton felül még a minőségi szempont is fontos számunkra. Nagyon örülünk annak, hogy a 2012-es jelentésében a számvevőszék nem fogalmazott meg megjegyzéseket vagy észrevételeket a bíróság munkájával kapcsolatban, tehát gyakorlatilag a tevékenységünk jogszerűségét és a források felhasználásának helyességét erősíti meg. Nos, most hadd térjek ki a bíróság jogi munkájára. Itt két gondolatra hívnám fel a figyelmet. Hát egyrészt a bíróságnak semmilyen hatása nincsen arra, hogy hány ügy érkezik be hozzánk. Megérkeznek az ügyek, és a bíróságnak nincsen lehetősége arra, hogy bármiféle öm, kiválasztási módszerek alapján bizonyos ügyeket ne öm, tárgyaljon, hanem kötelességünk az, hogy az összes beérkezett ügyet tárgyaljuk az eljárásoknak megfelelően. Egyébként az elmúlt öt évben a beérkezett ügyek száma több mint 20%-kal növekedett. Ez azt jelenti, hogy évenként 5%-kal. 2012-ben volt egy apró csökkenés, de ez igazából csak átmeneti volt, mert 2013-ban már megint nagyon erős emelkedést tapasztalhattunk. Mind a bemenő, mind a kimenő ügyek tekintetében ez 2013-ban majdnem 10%-os volt. Ez azt eredményezi, hogy sajnos húzódnak az ügyek, és azok a kérdések, amelyeket a mentesítési eljárás során megfogalmaztak az irányunkba, pontosan ezzel kapcsolatosak. De fontos, hogy önök is lássák azt, hogy ez számunkra is fontos probléma, mi is látjuk, hogy ez egy probléma, és komolyan is vesszük. És ráadásul nagyon sok intézkedést is bevezettünk is, és közepes, nagy, fontos eszközöket vetettünk be annak érdekében, hogy a hatékonyságot javítsuk, mert nem szeretnénk azt, hogyha a beérkező ügyeknek a száma az eljárások hosszúságát nyújtaná tovább, és jó lenne, hogyha minél több ügyet le, hamar le tudnánk zárni. Tehát ezzel kapcsolatban Fontos és sok intézkedést hoztunk, amelyeket három pontban fogalnalnék össze. Az első az a különböző jurisdikcióknak a részére vonatkozik, és másrészt pedig a teljes eljárás jogra vonatkozólag is megfogalmaztunk ilyen új eszközöket egy a főügyész, az új főügyész megérkezésével is újdonságokat vezettünk be. Például ilyen az a projekt, hogy növeljük a bírák számát. Ebben az értelemben egyébként javaslatokat is fogalmaztunk meg a jogalkotó felé, a parlament, illetve az önök szakbizottsága megadta erre az okét, de sajnos az ügy egyenlőre a tanácsban blokkolban van, hiszen nem tudnak megegyezni a tagállamok az új bírák számáról, illetve az ő kinevezésüknek a módjáról. Ezért is fontos, hogy mindezt lássuk, hiszen szeretnénk a kapacitásainkat növelni. Másodszorban fontos az, hogy a, joga, tehát a jogi munkával szorosan összefüggő munkahelyek számát növeljük. 2013-ra a költségvetési hatóság engedélyt adott arra, hogy az asszisztensi állásokat jogászi állásokra cseréljük fel, ezzel pedig nagymértékben növekedik az ítéletek végrehajtásának hatékonysága, illetve az ítéletek meghozatalának hatékonysága. 2013-ban a főügyész mellé további személyeket rendeltünk, és 2013-ban kilenc referander állást is létrehoztunk. Ezeknek a bírójelölteknek a funkcióját a, abban az értelem, tehát abban a perspektívában hoztuk létre, hogy egyelőre ugye a tanácsban blokkolják az új bírák kinevezésének ügyét. A bizottság ugyanakkor ugye csökkenteni kívánja 1%-kal évente a következő 5 évre nézve az európai tisztviselők számát. Nos, hát ezt nekünk is végre kell hajtanunk, de ugyanakkor ezt új olyan formában szeretnénk végrehajtani, hogy ugyanakkor növelni tudjuk a bíróság munkájának hatékonyságát, és a szorosan a bírói munkához kapcsolódó munkahelyek számát nem, hogy csökkentenénk, hanem növeljük. Fontos tehát a hatékonyság, illetve a produktivitás, és ehhez kapcsolódik az informatikai kapacitások növelése is. Most az e-kúria rendszert kívánjuk bevezetni, éppen ez van most folyamatban. Ez pedig megkönnyítené az információcserét, csökkentené a papírmennyiséget, és ugyanakkor a joggyakorlatot szintén informatikai eszközökkel fogjuk helyettesíteni a jelenlegi hatalmas mennyiségű papír helyett. Ennyit szerettem volna tehát elmondani, de végezetül még néhány gondolatot hadosszak meg önökkel azzal kapcsolatban, hogy mindig is nagyon jó kapcsolatunk volt a parlamenttel, a júri szakbizottsággal, a büdzsé szakbizottsággal, és mindig is megadták nekünk azokat a lehetőségeket, amelyek fontosak voltak a kapacitások, illetve a munka, és általában a fel, munkafeltételek javítása szempontjából. Ezt nagyon szépen köszönöm, ez fontos számunkra, és Remélem, hogy hozzá fogok járulni, vagy hozzájárultam a mostani információkkal az önök kérdéseinek megválaszolásához. Köszönöm szépen, Pomié úr. Stál urat szólítom. Következőként a régiók bizottságának főtitkárát, aki időközben csatlakozott hozzánk, parancsoljon, Stál úr. Tisztelt elnök úr, tisztelt előadó úr, nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, hogy itt az önök körében röviden bemutassam a régi Bizottságának munkáját, és az előadó kérdésére adott válaszainkat bemutassam. A KAPA bizottságunk elnöke Lögran úr szintén itt van körünkben, és természetesen ő is kész arra, hogy a szakbizottsági tagoknak a kérdésére válaszoljon. A régiók bizottsága számára 2012 egy fontos év volt, úgy politikai szempontból, hiszen erősítettük politikai munkánkat, úgy az igazgatás hatékonyságának növelése tekintetében Engedjék meg, hogy néhány rövid szót szóljak eh, a politikai munkánkról, már csak eh, annak háttereként is, hogy milyen munkát folytat egyébként eh, az adminisztrációnk. A régiók bizottsága továbbjavította a parlamenttel való együttműködését, a parlamentnek bizonyára vannak olyan tagjai, akik a régió bizottságának hatáskörébe tartozó politikai területeken együttműködést folytatnak eh, a régió bizottságával. Voltak közös ülések, az Európai eh, Parlament regionális szakbizottságával. Fontos téma volt az európai strukturális alapokat érintő jogszabály előkészítése és szoros együttműködés volt a parlamenti szakbizottsági előadók és a mi saját szakbizottságunk illetékesei között. A Régiók Bizottsága és a mi előadóink szintén más területeken együttműködtek szorosan a parlamenttel. A Régiók Bizottsága kiépített egy hálózatot, amelynek az a célja, hogy az Európa 2020-as stratégia végrehajtását nyomon kövesse. Itt is szoros volt az együttműködés valamennyi érintett intézménnyel, különösen a jogalkotókkal, hogy az új gazdaság irányítás keretében a régióknak a részvételét, bevonását, a helyi szint nek eh, az aktivitását biztosítani tudjuk, és természetesen a régiók bizottsága a szubszidiaritás területén és az intelligens szabályozások területén a helyhatóságoknak az álláspontját és a jogalkotási hatáskörrel rendelkező eh, egyéb eh, entitásoknak az álláspontját közvetítette az európai szint felé. Az Európai Tanácssal is volt együttműködésünk, a mindenkori soros elnökséggel. Volt egy közös munkaprogramunk, amelynek eredményeképpen a régiók bizottsága felett kérve a tanács részéről, hogy a soros elnökség számára fontos kérdésekben állásfoglalást adjon. Ez tehát a háttere a munkánknak, és ezt kell szem előtt tartani, amikor azt a kérdést akarjuk megválaszolni, hogy a 2012-ben rendelkezésre álló korlátozott adminisztratív költségvetési forrásokat hogyan használta föl a régiók bizottsága. Annak érdekében, hogy az adminisztráció munkáját támogatni tudja, a régiók bizottsága az adminisztratív folyamatok hatékonyságának növelését folytatta, a korábbi mentesítésekkel kapcsolatos vita során a Költségvetési Ellenőrző Szakbizottság már tudomásul vette, hogy a régiók bizottsága eh, egy adminisztratív hatékonyságjavítást folytat le, eh, annak érdekében, hogy a források célirányosságát és elköltésük hatékonyságát növelje. A hatékonyság növelés területén a személyzeti erőforrások jobb alkalmazása területén egy általános alapelvként vezettük be, hogy minden egyes költségvetési helynek két százalékos csökkentést kell végrehajtania a hatékonyság növelése érdekében. Hogy aztán az így megtakarított forrásokat más esetleg személyzeti erőforrás hiányjal küzdő területeken vessék be. Anélkül természetesen, hogy veszélyeket jelentene ez a politikai tevékenységre. Ami a költségvetés végrehajtását illeti, természetesen a fizetések indexálásával, infláció követésével kapcsolatos bizonytalanság nekünk is gondot okozott. A kiadásaink 55%-a személyi jellegű kiadás, és természetesen ezt jelentkívül mértékben érintette az a bizonytalanság, amely a fizetésekkel, bérekkel, tisztviselő illetményekkel függött össze. Ennek keretében mégis sikerült a lehető legpontosabb a költségvetési végrehajtást biztosítani, bár ez nehéz volt. Mi egy viszonylag fiatal intézmény vagyunk, így bizonyos területeken még nincsenek meg az igazgatási kapacitásaink, amik a munkánkhoz teljes mértékben szükségesek lennének. Annak érdekében, hogy a munkánk mégis hatékony legyen, a régió bizottsága nagyon is érdekelt az intézményközi együttműködésben. A, vannak közös szolgálataink például az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal, ez mindenki számára ismert, itt is megkíséreltük azt, hogy a multilingualizmus, tehát a többnyelvűség hatékony rendszerét építsük fel, és a vezetésünk arról döntött, hogy olyan fordítási eljárásokat kell választanunk, bevezetnünk, amelyek esetében képesek vagyunk egy erőforrás hatékony, többnyelvű nyelvi közvetítő rendszert a fordítás területén eh, kiépíteni, amely különösen hatékonyan fordítja, vagy használja fel a forrásokat, és adott esetben ezeket a forrásokat a már meglévő más területek forrásával is megpróbáltuk fedezni. Természetesen ennek fényében építjük tovább az intézmény közi együttműködésünket más intézményeinkkel is, és a politikai vezetésünk is elkötelezett am amellett, hogy így például az Európai Parlamenttel folytatott együttműködést tovább folytassa, és további hatékonyság növelő potenciált mutasson föl. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen, Stán úr. A végén fogunk majd vitát folytatni minden intézményről. További intézmények várnak még a sorban. Itt például az Európai Adatvédelmi Ombudsman, akinek nevében Doxi igazgató úrnak adom meg a szót. Ah, thank you very much, Mr. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Marian Sánchez López kísért el engem ide ma, aki a pénzügyi osztályunk vezetője. Nagyon hálásak vagyunk, amiért meghívtak bennünket ide, hogy elmondhassuk, hogy az elmúlt év során mi is dolgoztunk. Az Európai Unió független adatvédelmi hatóságánál dolgozom. Mi vagyunk a legkisebb és legfiatalabb EU-s intézmény, 2004-ben jöttünk létre, és gyakorlatilag a jövő héten fogjuk a tizedik születésnapunkat ünnepelni, remélhetőleg ennek ünneplésében csatlakoznak hozzánk monitorozzuk, és tanácsadást is nyújtunk az intézményeknek a személyes adatok feldolgozásában, azon személyekről van itt szó, amelyek kapcsolatba kerülnek az intézményekkel, és a jogalkotónak emellett tanácsot, tanácsokat adunk az adatvédelme kapcsolatos új jogszabályok kapcsán. Múlt év januárjában tájékoztattuk ezt a szakbizottságot egy 2013-2014-es stratégia elfogadásáról, melynek célja az egyre növekvő munkaterhelés és egyre szélesedő kompetenciáink kezelése. 2013-ban az éves jelentésünkben fogunk beszámolni a stratégia végrehajtásáról, és jövőre természetesen még több részletről is beszámolhatunk majd. Ma mindenek előtt az önök ajánlásaival kapcsolatos follow-upról számolnék be, ami a 2011-es mentesítési eljárást illeti. Ami az ötös ajánlást illeti, nos, 2009-ben a számbevőszék azt javasolta, azt ajánlottam, hogy a munkavállalóinkra vonatkozó személyes adatok kezelését monitorozzuk. 2010-ben létrehoztunk egy erre vonatkozó rendszert, és 2012-es jelentésében a számbevőszék megjegyezte, hogy Végrehajtottunk bizonyos lépéseket a kockázatok csökkentésére, és a számvevőszék nem talált újabb hiányosságokat ezen a téren. Ami a mentesítési döntés hatos pontját illeti, a költségvetési végrehajtásunk, ami a kötelezettségvállalásokat illeti, jelentősen javult, 95,21%-os arányt mutatnak a számláink. A korábbi 89,31%-hoz képest. Ami a döntés 8-as cikkét illeti, a költségvetési végrehajtásunk, ami a kifizetéseket illeti, szintén javult, ez pedig arra vezethető vissza, hogy igen jelentős költségvetési konszolidációt hajtottunk végre, és egy új költségvetési felülvizsgálati eszközt vezettünk be 2011-ben. Ennek eredményeképpen 85,03%-ról 2011-ben 89,69%-ra javítottuk fel az eredményt 2012-ben. Ami a döntés 12-es pontját illeti elnök úr, Elfogadtuk 2013-as 14-es stratégiánkat, ahogyan már említettem, amelyben célkitűzéseket, lépéseket és fő eredményindikátorokat határoztunk meg, ami az eredményességünket, illetve az erőforrások hatékonys- felhasználásának hatékonyságát illeti. Sok-sok támogatást kaptunk a szembevőszékről, szembevőszéktől, és az ombudsmantól és, ami a fő indikátorok kialakítását illeti, a jelentéseinkből is kiolvasható, mennyire fontosak voltak ezek a mutatók, és mennyire hasznosak voltak. Ezekről a mutatókról majd részletesebben is beszámolunk, de röviden előjáróban 90% volt a költségvetés végrehajtásra vonatkozó cél 2013-ban, és 903 ot értünk el, sőt, 93%-ot is elértünk volna, hogyha a szembevőszék nem hozta volna meg váratlan döntését múlt évben erre vonatkozólag. Két pontot zárásképpen, ami a múlt évben múlt évi információkat illeti, sikerült végre a az egyes esetekre vonatkozó menedzsmentrendszerünket áttekinteni, javítani. Ezt múlt évben vezettük be, és most sikerült végre a garanciákat és a normákat részleteiben is meghatározunk, ami az adatvédelmi elvárásokat illeti. Született egy megállapodás erre vonatkozólag, most pedig az erre vonatkozó rendszerünket teljes mértékben operatívvá sikerült tenni, tehát ez teljes mértékben működőképes végül. Ami a DASZT illeti, a szenvedőszéknek nem voltak megjegyzései. A mi éves száma a DASZ-ra vonatkozólag a mi esetünkben. Köszönöm, és az éves jelentésénkkel kapcsolatosan köszönöm. Nagyon szépen köszönjük Doxi úrnak. Most pedig végül, de nem utolsó sorban, Kriszp igazgató úr kap szót a számbevőszéktől, hogy áttekintsék áttekintést nyújtson nekünk az Európai Szemvevőszék eredményeivel kapcsolatosan a többi intézmény működésére vonatkozólag. Köszönöm szépen! Először is mindenkinek 2014-re boldog új évet kívánok, és jó sok sikert! Sajnálatos az, hogy nem lehetnek ma itt a számvevőszék képviselői, de azért hozzánk is feltetnek, vagy nekünk is feltetnek majd kérdéseket. Nézzük most a számokat, nincsen hibánk, nincs hiba a zéro, legalábbis négy éve, de fontos arra rámutatni, hogy két alapvető különbséget mutat a tevékenységünk vagy a megközelítésünk ebben az évben. Az első egy jogharmonizációból adódó, ami a beszerzésekkel kapcsolatos hibaszázalékunkra vonatkozik. Nagyon kis mennyiségű tranzakciót vizsgáltunk a múltban azért, mert ezt alacsony kockázatúnak ítéltük, de most a mód módszertan megváltozásával egy sokkal óvatosabb megközelítést alkalmazunk, ami azt jelenti, hogy háromszor annyi tranzakciót vizsgálunk 50 és 150 között. Ez egy kis mozgásteret biztosít számunkra, amennyiben hibát találunk és ezzel biztosítani tudjuk uh, a kifizetések uh, helyességét. Energia, kommunikációk, IT, um, épületpolitika, illetve um, fizetések és nyugdíjak, ezek a fő um, területek. Egyetlen egy hibát sem találtunk. Néhány gyengeségre vagy gyenge pontra azért uh, felfigyeltünk. Igazából egy monitorizási rendszert fogunk bevezetni intézményenként, nem vizsgálhatunk meg minden évben mindent. Most a parlamentet és a tanácsot vettük ebben az évben, és a rendszereket ebben a kontextusban vizsgáljuk. Mint ahogy a korábbi években is a, az eredmények pozitívak, 2012-re nézve minden helyes volt, illetve jogszerű, kisebb problémákra rávilágítottunk a közbeszerzés, illetve a különböző kifizetések területén. Köszönöm. Institúció. Köszönöm szépen, meghallgatok az intézmények állásfoglalását, illetve a számbavőszik beszámolóját is. Most pedig megadom Dajcs Tamás társ előadónak a szót, hogy a kérdését feltegye és állást foglaljon. Köszönöm a szót. Tisztelt elnök úr, kedves kollégák! vagy az elnök úr a mai ülésünk bevezetésekor már megtette a 2014-es esztendő első Költségvetési Ellenőrzési Bizottsági Ülésén eh, valamennyi kedves jelenlévőnek, a jelenlévő intézmények képviselőin keresztül pedig az intézmények tagjainak, munkatársainak boldog új esztendőt szeretnék kívánni. Rátérve a eh, napirendi pontra, az asztalunkon fekvő discharge eh, jelentésekre, Elsőként is engedjék meg, hogy eh, Szoni képviselőtársammal közösen az ő nevében is köszönetet mondjak az Európai Számvevőszéknek az eddig végzett eh, munkájáért, hiszen az Európai Számvevőszéknek a 2012-es esztendő gazdálkodására vonatkozó éves jelentése jelenti az alapját a most asztalunkon fekvő mentesítési eljárásoknak is, és a korábbi évekhez hasonlóan ez kiváló Eh, munkadokumentum. Ami az én eh, feladatomat jelenti az Európai Számvevőszék, illetve az Európai Bíróság mentesítési eljárása, ahogy ezt a korábbi bizottsági üléseken is már eh, megállapítottuk, illetve rögzítettük, az éves jelentés, a 2012-es esztendőről vonatkozó éves jelentés egyik intézménynél sem talált jelentős hiányosságokat a bizottság nevében a két intézményhez elküldött kérdésekre a rövid határidő ellenére időben kaptuk meg a választ néhány nappal ezelőtt. Feldolgoztuk e, ezeket a e, válaszokat, és bár e, több válasz, több kérdésre adott válasz újabb kérdéseket indukált, most mégis hogy kerete, világos szerkezete legyen a beszélgetésünknek, mind az Európai Bíróság, mind pedig az Európai Számvevőszék esetében három olyan témát szeretnék eh, felvetni, ami a mai megbeszélésünknek talán a középpontjában állhat. Az első, az Európai Bíróság esetében az a kérdés, amit a bíróság ingyen tisztelt képviselője is jelzett, az ügy hátraléknak a mértéke. Mindig fontos, hogy az európai adófizető polgárok pénzéből működő közintézmények mennyire felelősen gazdálkodnak a működésükre fordítható forrásokkal, de azért ezeknek a forrásoknak a felhasználása azt a cél szolgálja, hogy ezek az intézmények jól működjenek, és ezek az intézmények szolgálják az európai polgárokat. Az Európai Bíróság úgy tudja az európai polgárok érdekét szolgálni, hogyha a lehető legrövidebb időn belül a lehető legalaposabb döntéseket hozza. Évek óta az egyik legkomolyabb gond az Európai Bíróság esetében a hosszú éveken keresztül növekvő, majd a növekedési ütemet tekintve csökkenő növekedési ütemű ügyhátralék. Így tehát az alapvető kérdés az az, hogy az Európai Tanács által blokkolt bírósági javaslattól függetlenül, amely új bírák kinevezésére kinevezési rendjére vonatkozó normatív változtatást kezdeményez, milyen intézkedéseket tud tenni a bíróság annak érdekében, hogy ez az ügyhátralék ne nőjön, sőt a meglévő ügyhátralék csökkenjen. Megítélésem szerint ez az alapkérdés az Európai Bíróság, az egyik alapkérdés az Európai Bíróság működését illetően. Második kérdés a fordítási és tolmácsolási kiadások a többnyelvűség, a soknyelvűség nagyon fontos és helyes elv. Csak egy adatot hadd idézzek. Az Európai Bíróságnál 2012-ben dolgozó majd 2000 személy közül az ott dolgozók 47,3%-át, tehát majdnem 1000 munkavállaló fordítási és tolmácsolási feladatokat lát el. Tehát ez hihetetlenül nagy eh, humán erőforrást igénylő, ezáltal nagy kiadásokat igénylő kérdés. Mik az elképzelései az Európai Bíróságnak a soknyelvűség elvének megtartása mellett a tolmácsolási költségek lehetséges racionalizálását illetően? A harmadik kérdés pedig arra vonatkozik, eh, amire az írásbeli kérdések egyike utalt, hogy eh, van egy az Európai Csalás elleni Hivatal által lefolytatott eljárás, amely eljárás az Európai Bíróságot, illetve feltehetőleg a hivatal kötelékében dolgozó személyt érintett. Tud-e az Európai Bíróság igen tisztelt képviselője arra vonatkozólag felvilágosítást adni, hogy ez a Olaf által kezdeményezett eljárás jelen pillanatban hol tart, ha befejeződött, akkor mi ennek a vége? Ami az európai számvevőszéket illeti, itt is a két utóbbi kérdés, ami a fordítási költségeket és kiadásokat illeti, illetve az olaf eljárásokat, fontos ügy. Fordítási költségeket illetően az Európai Bíróság és az Európai Számvevőszék gazdasági vezetői által adott válaszok azt mutatják, hogy míg az Európai Bíróság esetében egy oldalnyi szöveg lefordításának átlagos költsége az 98 euró, addig az Európai Számvevőszéknél ez a szám 246 euró. Nem akarnám azt a hibát elkövetni, hogy eh, ne kérdezzek rá arra, hogy ez a különbség, ez mennyiben az átlagos fordítási költség, az egy oldalnyi szövegre jutó átlagos fordítási költség kiszámításának a módszertanával magyarázható, milyen költségeket számolunk el fordítási költségnél, illetve feltetőleg ez nem csak módszertani különbség, mivel magyarázható ez a feltételezett módszertani különbségek ismerete nélkül is azért jelentős, nagyon-nagyon jelentős összegszerű eltérés. Az Olafot illetően ugyancsak azt a választ kaptuk, hogy van egy olyan Olaf eljárás, ami az európai Számbevőszéket, vagy feltehetőleg a Számbevőszék kötelékében dolgozó személyt érint. Itt is a kérdésem ugyanaz, mint az Európai Bíróság esetében. Az eljárás jelenlegi szakaszában kaphatunk-e már részletesebb tájékoztatást erről a kérdésről. Illetve az Európai Csalás elleni Hivatal az Európai Számvevőszék egész pontosan 2012 során 16 olyan feltételezett vagy lehetséges csalás elleni esetet adott át az Európai Csalás elleni Hivatalnak, amely esetekre a számvevőszék eljárása, a számvevőszék munkája derített fényt. Ezek közül az Olaf 9 esetben indított nyomozást, tud-e az európai számvevőszék képviselője tájékoztatást adni arról, hogy eh, milyen eredménnyel zárult a Olaf által elrendelt kilenc eh, nyomozás. És végül, de nem utolsó sorban, a piszkálódás szándéka nélkül hadd jegyezzem meg, hogy ez számomra furcsa adat volt, hogy a 2012-es esztendőben az Európai Számvevőszék 24 olyan tanácskozást tartott úgynevezett court meetinget, amelyen valamennyi európai számvevő jelenléte írott normák szerint is kötelező, és a 24 tanácskozás közül csupán egyetlen volt az, ahol valóban e, a 2012-es esztendőben még 27 európai számvevő jelen volt. Ha tetszik, akkor a testéleti ülés az 100%-os jelenlétet e, e, mutatott. A kérdésem az arra vonatkozik, hogy a Európai Számvevőszék belső szabályzatai, azok eh, milyen döntéseket eh, telepítenek eh, ehhez a testületi üléshez, ahhoz, azaz ahhoz a tanácskozáshoz, ahol valamennyi európai számvevő jelenléte kötelező, és mivel magyarázható ez a meglepő arány, még egyszer mondom, 24 ilyen tanácskozás közül csupán egy, amely tanácskozáson valamennyi számvevő megtisztelte volna a court meetinget a jelenlétével. Tisztelt elnök úr, ezek lettek volna a kiegészítő kérdéseim. Természetesen eh, raportőrként érdeklődéssel várom mind a kollégáim további kérdését, mind pedig a intézmények képviselőinek a válaszát. Ja, vielen Dank, Herr Kollege. Kösz, Köszönöm szépen Dajcs Tamásnak a kérdéseket. Szeretném az ő nevében is kérdezni, kinek lenne még kérdését a szakbizottsági tagok közül, vagy megjegyzése, Greszle asszony, Geyer úr, és utána többiek. Nagyon szépen köszönöm. Elnézést kérek, hogy késve érkeztem, az Ipari Szakbizottságban is jelen kellett lennem, a PPP dossziéről van most ott szó, nagyon fontos kérdés ez és nem tudok tovább itt maradni, ezért majd a válaszokat feljegyzik a munkatársaim. Az Európai Bíróság képviselőjéhez fordulnék először is, köszönöm a jelenlétüket. Láthatták, hogy sok-sok dolgot számon kértünk önöktől, hiszen látható, hogy igenis nagy javulásra van szükség az eljárások lefolytatására, ha szükséges időtartam esetében. Horvátországban, Ukrajnában, Moldáviában is gyakran sérelmezik ezt, de most már tagállami panaszok is érkeztek, és Brüsszelből is érkeztek panaszok arra vonatkozólag, hogy a bíróság nem dönt elég gyorsan, ezért az elkövetkezendő hónapokban biztosak lehetnek abban, hogy én oda fogok, fogok figyelni arra, hogy ezen a téren előrelépés történik-e önöknél. Németországban 15%-a a munkatársak száma az Európai Bírósághoz viszonyítva, viszont sokkal több ügyet kezelnek, és időben sikerül lezárniuk az ügyeket. Ugye hasonló a helyzetük, sok-sok ügy, panasz érkezik be, ezeket először is csoportosítani kell, és dönteni kell róla, hogy ezzel foglalkoznak-e, vagy sem. Németországban a szövetségi német bíróság jóval kevesebb munkatársal, tehát jóval több ügyet zár le az Európai Bírósághoz képest. Úgy gondolom, itt tehát javulásra van szükség. Ha megnézzük, hogy a bíróság milyen sűrűn ül össze, azt láthatjuk, hogy a hét, az év 14 hetén nem is történik itt munka. Hát, hogyha nem lenne munkájuk, akkor nyilván érteném, hogy nem dolgoznak sok-sok héten, de hát láthatjuk, hogy sok-sok a késedelmes ügy, és sok héten nem dolgozik a bíróság. Egy jól működő igazságszolgáltatás nélkül az Európai Unió nem működőképes. Ez azt jelenti, hogy az Európai Bíróság a mi működésünk és az EU működése szempontjából elengedhetetlen, és úgy gondolom, hogy hát, hogy kicsit óvatosan fogalmazzak, egy kicsit jobban odafigyelhetnének a saját jelentőségükre. Tehát miért van olyan sok hét egy év során, amikor nem dolgozik a bíróság? Aztán Átlagosan miért telik el olyan hosszú idő egy ügy benyújtásától a döntés megszületéséig? Nagyon jó lenne, hogyha legalábbis utólag válaszolnának erre a rendkívül fontos kérdésre. Többször is beszéltek arról, hogy 2012-ben volt egy reform, abból indulhatunk ki, hogy 2013-ra vonatkozólag aztán beszámolnak majd bizonyos eredmények körül. Érdeklődéssel várnám az erről szóló beszámolókat, mégis azonban mindenképpen hangsúlyoznám, még egyszer azt, hogy az ügyek elhúzódása igenis veszélybe sodorja az EU egész működését. Nem lehet ö, a jogi útra terelni bizonyos ügyeket, hogyha egyszerűen a jogi úton elakadnak a dolgok. Köszönöm. Köszönjük szépen Greszle asszonynak, Jens Gájer a következő. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is nem is annyira a jelenlévő intézményekhez intézném a kérdésemet, hanem sokkal inkább egyfajta felhívást fogalmaznék meg saját magunkhoz, amely az intézményekhez benyújtott kérdéskatalógusra vonatkozik. Úgy gondolom, ebben a szakbizottságban egy nagyon jó gyakorlatot követünk, mégpedig, hogy a jelentéstevők a kollégák kérdéseit, meglátásait szinte szűretlenül összegyűjtik, és saját kérdéskatalógusuk részeként továbbítják az intézményekhez. De amikor azt látom, hogy a régiók bizottságához és az Európai Szociális és Gazdasági Bizottsághoz azt a kérdést intézik a kérdések, hogy milyen költségmegtakarítást jelentene ezen intézmények felszámolása, és ez a folyamat milyen sokáig tartana, akkor úgy gondolom, hogy lehet meg kellene fontolni, hogy eltérjünk az eddigi gyakorlattól. Hiszen nyilvánvalóan öm, botor kérdések, illetve a mentesítési eljárásba nem beletartozó kérdéseket érdemes lenne valahogy kiszűrni. Mindenki gondolhat, amit akar ezen intézményekről, vagy az EU-ról, annak létjogosultságáról, sőt, nyilvánosan hangoztathatja is a véleményét ezen intézmények hasznosságáról, kint az utcán, vagy a médiumok előtt. De hát a mi feladatunk, itt egy konkrét feladat, mégpedig a mentesítésről van itt szó, illetve az európai közpénzek kezeléséről. És aki úgy gondolja, hogy a mentesítési eljárás során most akkor kifejezésre juttatja véleményét egyik-másik intézménnyel kapcsolatosan, hát az talán nem itt kellene, hogy ezt megtegye, hiszen ennek a szakbizottságnak, a munkatársainak a hatékonyságát csorbítja, illetve az európai intézmények hatékonyságát is csorbítja, csökkenti, hogyha ilyen botor kérdésekre kell válaszokat adniuk. koordinátorok körében még egyszer majd visszatérek erre a kérdésre, tehát meg kellene talán állapodnunk abban, hogy a mentesítéssel kevéssé összefüggő kérdéseket, illetve a kérdés feltevők előítéleteihez kapcsolódó kérdéseket talán a jövőben nem kellene továbbítani az intézmények felé. A második dolog, amelyre ki szeretnék térni, az Európai Számbevőszékkel kapcsolatos. Régebben nem igazán foglalkoztunk ezzel, mert nem tartozik a, szembe, a szakbizottságunk kompetenciájába, de Személyes találkozók alkalmával, illetve e-mailben felhívták a figyelmünket arra, hogy a számvevőszékben bizonyos zaklatási ügyek vannak folyamatban, illetve zaklatás történt felettesek részéről a beosztottak felé. Nem csak a szakszervezeti múltam miatt foglalkozom ilyen kérdésekkel, hanem hát nyilvánvalóan az is egyértelmű, hogy az ilyen folyamatok nem segítik egy-egy intézmény működésének hatékonyságát. A szembevőszék képviselőjét kérdezem, hogy vannak-e hatékony eljárások arra vonatkozólag, hogy az ilyen esetekben mi is a teendő. És van egy második eset is, amely felveti a kérdést, hogy mi történik a szembevőszék munkatársaival, szintén a főtitkárhoz intézem ezt a kérdést. A szembevőszék egyik munkatársának elhalálozásáról van itt szó, amely a szembevőszék egy portugáliai delegációs útja alkalmával következett be. A szembevőszék munkatársának egy saját szabadidős tevékenysége idején következett be ennek a munkatársnak a halála. De hát, hogyha egy ilyen út alkalmával valaki elhalálozik, akkor fontos meg feltenni a kérdéseket, hogy ez hogyan történt, és hogy milyen konzekvenciákat von le ebből a számbevőszék. Elnök, kére még valaki szót? Ha nem, akkor Összefoglalóan azt mondhatjuk, hogy több intézményhez is intéztek kérdést, ki kezdeni a sort, a válaszokat megadva, talán a szembevőszék. Rendben, néhány kérdést tettek fel hozzánk. Engedjék meg, hogy a fordítással kapcsolatos problémákra figyeljek oda, vagy reagáljak. Hát igen, ez valóban probléma. Meg fogjuk nézni, hogy ez mitől lehet ez a különbség. Ugye itt egy teljes körű becslést végzünk, amit aztán egy oldalra kijövő fordítási költségként bontunk le, de ebbe benne van még akár az épület bérleti díja is de azért mindenképpen meg fogjuk vizsgálni, hogy pontosan hogyan is néz ki ez a kalkuláció, mert ez valóban fontos látni, hogy miből mutatkozik, vagy miből adódik ez a különbség. Ami az Olafot illeti, van egy nyitott Olaf ügyünk, elnézést kérek, de ez teljes mértékben titkos. Az egyetlen dolog, amit ezzel kapcsolatban mondhatok, hogy ez elég régen elkezdődött ez az ügy, de egyelőre nem tudjuk, hogy hogyan is áll a dolog, és hogy mit kíván tenni az Olaf ezzel kapcsolatban. Tehát régóta nagy a csend. Mit is találunk a saját auditjaink során? És ezeket elküldjük. Hogyha az audit során csalást eh, gondolunk, akkor felfüggesztjük az auditot, az Olafot értesítjük, és ők azok, akik arról döntést hoznak, hogy megkívánjanak-e nyitni egy ügyet vagy sem. 2012-ben 8 esetet jelentettünk, aztán ebből ők 6 hatot nyitottak meg, de nem tudjuk, hogy ezzel pontosan mi történik. Ezek olyan projektekre vonatkoznak, amelyek az Európai Unión belül valósulnak meg. Nézzük most a a számvevőszék tagjait. Nagyon fontos itt azt is látni, hogy hogyan is működik az intézményünk. Vannak ugye a teljes körű számvevőszéki ö, találkozók, illetve a kamara szintű találkozók. Ami a jelenlétet illeti, Szerintem egyáltalán nem rossz a jelenléti arányunk, itt alapvetően ugye a tagok eljönnek, és itt működnek. Van, hogy egy vagy két tag nincs ott, 28-ból azért ez szerintem elfogadható. Nézzük most a promóciók és demóciók kérdésében. Gyakorlatilag ugyanaz a rendszer működik nálunk, mint a többi európai intézménynél, hogyha egy munkatársunk nem jól dolgozik, akkor a szabályok értelmében fogunk eljárni vele szemben. Ami a munkatársak halálát illeti, Itt egy nagyon sajnálatos esetről volt szó, de szeretném elmondani, hogy itt nem a számbevőszék által szervezett szociális tevékenység idején következett be ez a haláleset. Teljesen függetlenül a számbevőszéki tevékenységtől történt ez az eset, a rendőrség megállapította, hogy a számbevőszékkel, tehát semmiféle módon nem függ össze ez az eset, a számbevőszék megfelelően járt el minden tekintetben. Ha még más van, kérdésük is van, természetesen szívesen válaszolok. Köszönöm. You covered the question. Én azt hiszem le, be, lefette a kérdéseket. Voltak kérdések az Európai Bírósághoz is, úgyhogy most neki adnám meg a szót. akkor a hozzám feltett kérdésekre fogok válaszolni. Ugye itt több kérdés is volt azzal kapcsolatban, hogy milyen hosszúságú az eljárás, és hogy hány függő ügyünk van. Ezek olyan kérdések, amelyek valóban fontosak. Először is azt szeretném ezzel kapcsolatban elmondani, hogy ezek az adatok egyébként az éves jelentésünkben is szerepelnek, valamint ezzel kapcsolatos gondolataimat most is elmondom. Nem kell azt gondolni, hogy állandóan növekszik a várakozási idő, vagy a szügyek kivizsgálásának ideje. Ugye nagyon sok nemzeti ügyjel találkozunk, és ugye itt ilyenkor arról van szó, hogy ha egy nemzeti bírósághoz fordul valaki, akkor előzetes jogértelmezést kérhet az adott bíróság az Európai Bíróságtól. Most ezekben az ügyekben, tehát az előzetes jogértelmezési ügyekben az általános, vagy 2012-re 15,7 hónap volt, 16,4 volt 2011-ben, 2009-ben 17,1, 2007-ben 19,3. Tehát egy csökkenést tapasztalhatunk, ugyanis a múltban hosszabbak voltak ezek a várakozási idők, tehát azért itt csökkent az általá, vagy az átlagos jogértelmezési határidő. Aztán van ugye itt egy felebezési, a felebezési ügyekre, 20,2 volt 2011-ben, 2012-ben pedig 19 hónapra tehető ez az idő. Tehát csökken a szám, de hát továbbra is magas marad. De ugyanakkor azt is figyelembe kell venni, hogy ugye itt a soknyelvűség azért lelassítja a folyamatot, mert állandóan fordítani kell a dokumentumokat, és emiatt aztán hosszabb lesz az eljárási idő. De azért az elsőfokú bírósággal is vannak problémák. Ugyanis itt túl hosszúak a várakozási idők. Pont ezért mondtam az előbb, hogy több intézkedést is meghozott az Európai Bíróság, az Elsőfokú Bíróság, megpróbáltunk olyan intézkedéseket bevezetni, amivel a produktivitást, a hatékonyságot növeljük, csökkentjük az ügyek értékelésének határidejét, de hát természetesen ez igazán csak akkor javulhat ez az arány, hogyha több bíránk lesz. Ezt el is ismerte az Európai Parlament illetékes szakbizottsága, elismerték, de sajnos, ahogyan ezt már említettem, a tanácsban ez a javaslat most éppen áll. Úgyhogy önökre is számítok ebben, hogy minél hamarabb valami történjen. Aztán beszéltünk ugye a fordítás, illetve a tolmácsolás költségeiről. 80 személy dolgozik nálunk tolmácsként, úgyhogy ezért ez nem olyan túl sok. Ez abból is adódik, hogy az eljárásjogunk alapján kötelező a tolmácsolás. Most nem akarok itt részletekbe bocsátkozni, de azért mégiscsak a tolmácsok száma nem mondható túl nagynak. Ezer személy dolgozik a teljes soknyelvűségenben, több mint 900-an tehát ebből a fordítás, a fordítók csapatát erősíti. Ez valóban hatalmas szám. Meg kell magyarázni, hogy miért van erre szükség. Nos, a teljes joggyakorlatot le kell fordítani az összes nyelvre. Az unió összes hivatalos nyelvére. A bíróság talán az egyetlen olyan intézmény, amely ezt a fajta ö, teljes mértékű, mindenre kiterjedő soknyelvűséget megvalósítja. Miért van ez így? Azért, mert a joggyakorlat az bizony a jog alapját is jelenti, épp úgy, a jogalkotás alapját jelenti, mint ahogy az irányelvek, a rendeletek, vagy akár a szerződés maga. Tehát itt ugye az elsődleges, másodlagos jogot le kell fordítani minden nyelvre, és ugyanígy a bíróság joggyakorlatát is. Ugyanis Európában bárhol a saját nyelvén el kell, hogy tudja olvasni az adott bíró, vagy ügyvéd, vagy ügyész az összes európai bírósági joggyakorlatot. Ezért kell ezt lefordítani tehát ez az a hatalmas munkaerőforrás, amely erre a tevékenységre specializálta magát. Ott vannak a jogásznyelvészek, illetve a fordítók, akik valóban nagyon sokan vannak. De azért zárójelbe teszem, hogyha ugyanezt összehasonlítjuk a nemzeti joggyakorlattal, akkor a következő képet kapjuk. Ugye a nemzeti joggyakorlatban nem kell fordítani, tehát nincsenek ott fordítók, nem dolgoznak fordítók, és ezért nem lehet egyszerűen összehasonlítani a két tevékenység, a két bíróság tevékenységét ebből a szempontból. Ami az Olafot illeti, valóban van egy esetünk, egyelőre nem állok abban a helyzetben, hogy elmondhassam, hogy mi, milyen szinten van most éppen ez az ügy. Végül pedig fontos az is, hogy odafigyeljünk azokra az alacsony összegekre, amelyek a többi intézménnyel szemben mutatkoznak. Meg is néz, vizsgáltuk, hogy miért ilyen alacsonyak a költségeink. Nos, hát azért, mert mi csak az emberi erőforrás mm, költségeket kalkuláltuk, amennyiben az indirekt vagy közvetett költségeket is bele veszük, akkor 136 euró az egy oldalra levetíthető fordítási költség, és ezzel már közelítünk a többi intézményhez. Még akkor is, hogyha azért össze kellene hasonlítani azt is, hogy hogyan működnek ezek a fordítószolgálatok, és a bíróság fordítószolgálata jogásznyelvészekből áll, és a munkamódszerük is egy kicsikét máshogy néz ki, mint a többi fordítóé, tehát ők maguk jobban hozzájárulnak a, mondjuk a bíróság munkájához. Tehát fontos, hogy amikor összehasonlítjuk ezeket az összegeket, akkor azt is lássuk, hogy emögött mi van, 136 eurót mondanék, tehát akkor ebben a értelemben. Köszönöm szépen, kedves kollégák, ezzel elértünk a vita végére. Egy-két intézmény e, volt csak azon a véleményen, hogy szeretne a kérdésünkre válaszolni, a többiek nem jelezték ezt. Köszönöm szépen Dajcs Tamás társ előadónak a részvételt, és lezárom a napirendi ponttal kapcsolatban folytatott eszmeserét. Köszönöm szépen a jelenlévő intézményi képviselőknek, hogy megjelentek és állást foglaltak a kérdéseinkkel kapcsolatban. Ezzel lezárjuk ezt a napirendi pontot, és áttérünk a következő napirendi pontunkra. Az ülés elején már bejelentettem, hogy a Költségvetési Ellenőrző Szakbizottság véleményét fogjuk bemutatni. E, e, a gazdasági és monetáris szakbizottság egyik saját kezdeményezésű jelentésével kapcsolatban. Megkapták ma a tervezetet, Ma pedig az első eszmecserét tartjuk, a módosítók beadásának határideje pedig mikor is van? Következő héten, szerdán lesz a módosító indítványok beadásának határideje, az írásbeli anyagot tehát megkapták, ez az anyag reagál a görög számvevőszéki elnöknek az európai számvevőszékhez való kinevezésével kapcsolatos eljárásra is, és a nemzeti parlamenteknek a november 14-én megtartott vonatkozó ülésével kapcsolatban is tartalmaz megállapításokat. Megadom annak a szót, aki a szót kéri. Gájer kolléga. Köszönöm szépen, elnök úr. Rövid időm volt csak arra, hogy a véleménytervezetet átolvassam Michaellel. Méreható megállapításokat nem tudok tenni egy kivétellel. Az egyes ötös pontok Tyrer képviselő véle, személyes véleménye tükrözik eh, az adott tényállással kapcsolatban, ugyanakkor nem eh, tartalmaznak olyan megállapításokat, amelyek a mi hatáskörünkbe tartoznának. Attól eh, eltekintve, hogy nekem az 1-es 5-ös ponttal kapcsolatban mondjuk úgy más véleményem van, azért úgy gondolom, hogy nem feltétlen a tagállamok a felelősek azért, hogy úgy alakult az eladósodossági helyzetük, mint ahogyan alakult. Ezen túlmenően is úgy gondolom, hogy ez nem nem feltétlen csak a banki szektornak és a pénzügyi szektornak a szabályozatlanságára vezethető vissza, de egy biztos, hogy Ebből azokból is azért, mert nem tartozik a hatáskörünkbe, az 1-től 5-ig terjedő pontoknak eh, a törlését irányozzuk elő. Természetesen minden képviselőnek eh, joga van eh, megfogalmi szabadon a véleményét, joga van kérni azt, hogy az belekerüljön a véleményébe, de kérem, hogy akkor ez ilyen formában történjen, és ne kerüljön bele közvetlenül a véleménybe. Szociáldemokrataként ezeknek a formális pontoknak a törlését indítványozom, már csak azért is, mert formális okokból és egyébként érdemi tartalmi okokból sem tartoznak ebbe a véleménybe ezek a pontok. Ez lenne az első impulzív megjegyzésem. Elnök, köszönöm szépen, ezzel később majd még foglalkozom, természetesen az eljárásban fontos, hogy beszéljünk ilyen kérdésekről. Gressle asszony parancsoljon. Úgy gondolom, hogy a parlamentnek a trojkával kapcsolatban nincs mondani valója, hiszen a trojka ellenőriz dolgokat, és a bilaterális módon megállapított mentőernyőkkel kapcsolatban végez tevékenységet, és aztán ott van az Európai Központi Bank, akinek a működése szintén független. Úgy gondolom, hogy nem veszélyeztethetjük ezt, a véleményt, gyakorlatilag csak választási kampány célokra használható föl. Úgyhogy úgy gondolom, hogy teljesen érdektelen, illetőleg teljesen felesleges, hogy ezzel a jelentéssel kapcsolatban mi most itt véleményt fogalmazzunk meg. Alapjában az, amit tennünk kellene, az az, hogy feltesszük a kérdést, hogy miért nem fogadják be az alapokból származó pénzt a válsággal küzdő országok. Hol vannak a pénzek? Miért megy eh, a forrásoknak az abszorpciója ilyen lassan? voltak intézkedések, amelyek 95%-ra emelték az abszorpciót, de hogyha ezek nem történtek volna meg, akkor ugyanolyan problémák lennének továbbra is. Tehát itt egy strukturális gyengeségről van szó. 30 e, éves görög uniós tagság után miért hagyta a bizottság például teljesen ennyire elárvulni e, Görögországot a válság idején? Ezek az igazi kérdések. Én csak azt mondhatom, hogy az egész trojka jelentés, ami hatáskörünkön kívül van, teljesen kívül esik a mi hatáskörünkön, és a parlament hatáskörén is, és úgy fogalmaz meg megállapításokat, például az Európai Monetáris Alappal kapcsolatban, hogy, hogy az elfogadhatatlan. Három mondatban nem lehet, három sorban nem lehet elintézni, hogy most legyen vagy ne legyen Európai Monetáris Alap. Úgy gondolom, hogy egész egyszerűen a komolyság hiányzik a jelentésből, mint egyébként a munkánk jelentős részéből, eh, és ebben nyilván nagyon jól beleillik az, amit itt most csinálni készülünk, de hát azért ezt én nagyon sajnálom. Úgy gondolom, hogy a a küzdő országokba egy erős eh, üzenetet kell küldeni. Azt az üzenetet, hogy ugyanis eddig azt az üzenetet küldtük, hogy nem kell erőfeszítéseket tennetek, és ez rossz üzenet volt. Ez az igazi probléma, ami a dolog mögött van. Eh, én óva intek attól, hogy még nagyobb zűrzavart okozzunk a, ezekben az országokban, nagyobbat annál, mint ami már amúgy is uralkodik ott. Úgyhogy én csak azt mondhatom, hogy ez egy rendkívül problematikus történet, ahol a válsággal küzdő országoknak a, a teljesítményét el kell, ismer, is, el kell ismerni, de az is biztos, hogy tisztázni kell ennek a pénzügyi válságnak az alap, ö, alapjait, okait például. Görögországban, hogy ezt nem tisztázzuk, akkor sajnos arra a megállapításra juthatunk csak, amit az első cikkben teszünk annak a végén, és akkor sajnos az válik be. Tehát készítsünk olyan véleményt, amiben a hatáskörünkre koncentrálunk, hogyha nem ezt tesszük, akkor valóban csak a saját választási kampányunkban veszünk részt, és akkor természetesen az egész véleménynek emiatt teljesen más, hogy kell kinéznie, és nem kellene részt az általános választási kampánybeli tülekedésben. Elnök, köszönöm szépen! a Parlament eh, ti feladatok ellátásában, ami szakbizottságunknak néha az a problémája, hogy hogy amit mások elrontanak, azt nekünk kell aztán eltakarítanunk az útból. Nyilvánvalóan a trojka kérdése, ez egy nagyon átpolitizált kérdés főleg most, hogy így a görög elnökség hivatalba lépett, és egy, egy nagyon visszafogott álláspontot foglalt el ezzel kapcsolatban, de mindenképpen a trojka az azoknak az eszköze, akik a hitelt nyújtották, ezek a tagállamok. Erre nem lehetett volna kényszeríteni, mármint a hiteladásra a, a tagállamokat, úgyhogy ez azoknak az országoknak a véleménye, akik hajlandóak voltak arra, hogy az Európai Stabilitási Mechanizmuson keresztül pénzügyi garanciákat vállaljanak és a, ebben a mechanizmusban való részvételre való hajlandóságnak az előfeltétele volt a trojka felállítása. Nyilvánvalóan ezzel kapcsolatban az Európai Parlamentnek is azért lehet véleménye, hát mi a szabadon megválasztott grémium vagyunk, szabadon megmondhatjuk, mit gondolunk. Itt a szakbizottságban Görögországgal kapcsolatban kezdeményeztük egy meghallgatás megtartását, a liberálisok kezdeményezték, a parlament elnökének közbeavatkozása nyomán el lett halasztva ez, a meghallgatás itt a szakbizottság sok tagjának fájdalmára. Aztán azt mondtuk, hogy foglalkozzunk a bizottsági task force hiszen a bizottságnak is vannak feladatai Görögországban. És a kérdésünk összességében az, hogy mit teszünk, és megfelelően költik el az európai forrásokat ott helyben vagy sem. Bevallom, és ezt szeretném megelőlegezni, hogy ez a vélemény az idő sürgetése eh, alatt készült, az idő nyomása alatt. Nagyon kevés munkaidőm volt, amit erre fordíthattam. Az Econ ugyanis a karácsonyi szünet előtt nem tudta odaadni a végleges menetrendet, hogy mennyi időnk van, de egy biztos Gájer kolléga, hogy az egyes pont és az ötös pontis, expressis verbis, az állam korábban említett interparlamentális, tehát parlament közi konferencia eredményét tükrözi. Érdekes volt látni, hogy a, én vezettem a parlamentközi konferenciát, és a vita arról szólt, hogy a költségvetési ellenőrző eh, eljárások az egyes tagállamokban megfelelőek a, e, ahhoz, hogy egy ilyen államadóság válságot megakadályozzanak. Úgyhogy én mindenképpen érdemesnek tartom arra ezt a konferenciát, annak megállapítását, arról legalább beszéljünk itt a, e, a, a szakbizottságban. Itt van a Görögország, aminek a GDP arányos eladósodottsága 157 százalék. Azért ilyen esetben e, meg, látnunk kell, hogy nyilván a tagállamnál vannak az igazi okai az eladósodottságnak, nem az Európai Unió vagy annak más tagállamai okozták. Nyilvánvalóan a görög eh, hatóságok, illetőleg a görög eh, jogalkotó döntött a adósság felvételéről, dönthettek volna úgy is, hogy nem veszik föl ezeket a hiteleket, kölcsönöket, és megfelelő költségvetési politikát is folytathattak volna annak érdekében, hogy ezt az adósságválságot megakadályozzák, vagy megelőzzék. Tehát ez az egyik dolog, amiről beszélnünk kell. Tehát az egyik kérdés, hogy mennyire voltak előrelátóak korábban, és hogyha el akarjuk kerülni, hogy a jövőben ilyen válságok begyűrűzzenek, akkor a költségvetési ellenőrzésnek a témája mindenképpen a cselekvésünk középpontjába kell, hogy álljunk. Tehát egy olyan téma, ami mégiscsak a mi hatáskörünkbe tartozik. Ez az, amit az egész vita során én érdekesnek tartottam mindig is, az európai szemeszter során is, hogy mindaz, ami valóban máshova van eredetileg, eh, eredetileg máshol vannak utalva, azok mégis hozzánk is tartoznak. Vannak az állandó bizottságok, más állandó bizottságok, akik a pénzt elköltő programokat meghatározzák, akkor mi, a Költségvetési Ellenőrző Bizottság, akinek az a feladata, hogy felügyelje, hogy hogyan költik el ezeket a pénzeket, vagy rámutasson, hogyan lehet jobban elkölteni őket, vagy megtakarításokat elérni, akkor mi Költségvetési Ellenőrző Bizottságként miért nem vagyunk benne az európai szemeszterben, és miért nem foglalunk állást ezekben a pontokban, hiszen nekünk van az Európai Parlamentben megfelelő tapasztalatunk ezekben a kérdésekben. Mi vagyunk azok, akiknek meg kell abban állapodniuk, és akik a leginkább alkalmasak arra, hogy ilyen költségvetési kérdésekben beszéljenek. Úgyhogy a következő eh, parlamenti mandátum időszakra eh, ez egy fontos eh, feladat lehetne. Lehet, hogy nem megfelelő a megfogalmazás, amit választottam, de természetesen mindig van arra lehetőség, hogy módosító indítványokat terjesszenek be. Én most egy vita, vita indító eh, dokumentumot szerettem volna itt előterjeszteni, ami egyáltalán lehetőséget ad arra, hogy mindenki hozzászóljon. Természetesen úgy, hogy végül a véleményük időben be legyen táplálva az Ekon szakbizottság beli folyamatba bevallom természetesen, eh, hogy eh, úgy fogalmaztam meg ezt a szövegjavaslatot, hogy az a vitár, vitát lehetővé tegye. Jo tak. Øh, altså, jeg havde, jeg havde egentlig ikke tænkt mig... Øh. Zören, köszönöm szépen. Tulajdonképpen nem is akartam beavatkozni ebbe a vitába, nem is akartam eredetileg hozzászólni, de az, amit az elnök úr elmondott az egyes ponttal kapcsolatosan, mégis arra bírt, hogy felszólaljak. Nos, ami itt áll az egyes pontban, az egyszerűen nem igaz. Hogyha egy Görögországgal foglalkozó véleményt fogalmaznánk meg, akkor ez helytálló volna, de hát a kiinduló pontot mindazon államok jelentik, amelyeket érintett a válság. És ha Írországra gondolunk, vagy Spanyolországra, akkor tényszerűen meg kell állapítanunk azt, hogy minden EU-s szabálynak megfeleltek nem volt túl magas a költségvetési hiányok, csak amikor a bankjaikat kellett megmenteniük, akkor alakult ki hatalmas költségvetési hiány, és ezt a bankmentést nagy részt az EU vitte keresztül, hiszen attól tartottak a többi tagállamok, hogy a bankválság kiterjed majd, el, átterjed Írországról a többi tagállamra. Ami tehát az egyes pontban benne áll, ő általánosságban véve, nem igaz. Ha külön térünk ki Görögországra egy-egy véleményben, akkor ez igaz lehet, de Spanyolország vagy Írország vonatkozásában nem helytálló ez az állítás. Sokkal inkább a bankok kontrollja volt ott szó, nem pedig a költségvetése kontrolljáról. Köszönöm. Jörgó kész következik. Nos, egy dologban egyetértek az előttem szólóval, ez így nem maradhat meg ez a szöveg, hiszen, ahogy a Bó elmondta, Írország példája is mutatja, hogy szinte rátört ezekre az országokra egyfajta természeti csapáshoz hasonlóan ez a válság. Más nem is tehettek. És Görögország esetében nem értek egyet szintén, hiszen nem csak Görögország hibás a görög helyzet kialakulásában, hiszen szinte levadázták a bankok a görög fogyasztókat, nyomást gyakorolva rájuk, hogy vegyenek fel minél több hitelt. Az LKB alacsony kamatpolitikája is generálta ezt a nyomást Dél-Európában, tehát Észak-Európa részéről volt egy nyomásgyakorlás Dél-Európa felé, ennek ez is nagy kihatással volt a görög helyzet alakulására. Persze a görög felelősség mellett is, ezt nem is akarom megkérdőjelezni, de ha már költségvetés ellenőrzéssel foglalkozunk, akkor legyen koherens a megközelítésünk. Nem lehet az, hogy a költségvetéseket, illetve a költségvetés többletet teljesen figyelmen kívül hagyjuk. Miért mondom ezt? Mert a német szövetségi kormány POSZ képviselő kérdésére válaszolva 2010 júniusában, 2013 júniusában, még a szövetségi választások előtt a német pénzügyminiszter Wolfgang Schäuble azt mondta, hogy Németország, illetve a Német Szövetségi Kormány minden egyes szinten megtakarításokat eszközölt azáltal, hogy alacsony volt a kamat Németországban, és magas volt a válság sújtotta területeken. 114 milliárd euró megtakarítást tudott így eszközölni Németország, és 100 53 millióra rúg az a költség, amelyet a német adófizetőknek kellett állnia a válság sújtotta országok megmentése miatt. Tehát egy nyereségről beszélhetünk. Kérdés, hogy ez csak csupán német nyeresége, illetve hogy ez a nyereség kialakult volna akkor, hogyha az olasz, spanyol, görög piacokat nem ítélték volna meg negatívan a pénzpiacok. Tehát ezekben, ezen úgymond német nyereségek esetében európai nyereségről van szó összességében. Éppen ezért tartom olyan problematikusnak ezt az egyes pontot, mert ezek a megfontolások nem szerepelnek benne. Az új német külügyminiszter Steinmeier Aténba utazik, hamarosan pontosan azért, hogy ilyen kérdésekről is beszéljenek. El kellene gondolkodni európai szinten, hogy hogyan lehet ezt az úgynevezett nyereséget felhasználni az euró stabilizálására. Ezért, kedves Mihály, tisztelt elnök úr, lesznek módosítók majd, amelyek kitérnek a közös felelősségre, illetve a válság révén kialakult nyereség kérdésére és profit kérdésére. Emellett az a megfogalmazás, hogy a trojka technikai szerv, the Troika is a technical body, szerepel a szövegben, ez is problematikus, hiszen a trojka sok esetben nem technokratikusan cselekedett, nem technokratikusan működött, hanem ideológiai politikát követett, egy ideológiát követett. Időközben már a trojka is felismerte, illetve beismerte, hogy az első memorandum Görögország esetében helytelen volt, és a válság alap is rossz számításokra hagyatkozott, de egyszerűen ugyanazon az úton járnak tovább, mert ideológiai célokat követnek. Tehát a technikot body, technikai szerv kifejezést ki kell venni a szövegből, de örülök annak, hogy a szöveg rámutat a demokratikus legitimitás hiányára. Ez a de demokratikus legitimáció gyakorlatilag a nulla felé konvergál, egyetlen egy alkalommal jött a parlamentben a trojka meghallgatása. Mi parlamentként elmolasztottuk egy olyan grémium megalakítását, amely ellenőrizte volna a trojkát. Ott már Karasz és a francia kolléga a szocialistáktól ma utazott volna Aténba, de ezt az utazást lemondták. Az Ekon ugye létrehozott egy albizottságot, amely a trojkával foglalkozik, de hát ezzel mind elkéstünk. Áprilisban készül el a jelentés, és áprilisban ugye a parlament befejezi a munkát. Tudjuk tehát, láthatjuk tehát, hogy a demokratikus legitimitás a nulla felé közelít, de örülök a 11-es pontban megfogalmazottaknak, hogy legyen egy európai valuta alap. Ez gyakorlatilag e, a praktikus e, megközelítés lényege, erre kellene összpontosítanunk. Köszönöm. Köszönjük szépen, mondja az elnök. Mindig örülök a gratulációknak, még akkor is, hogyha még nincs születésnapom. De összességében, viccet félretéve, örülök annak, hogy sikerült kiváló politikai vitát elindítanunk itt a vita, a, a szöveg révén. Jens? Hát egy politikai vita alakult itt ki, igen, de a gazdasági szakbizottság kompetenciájába tartozó kérdésről alakult itt ki vita, és ez a formális fenntartásom tárgya is volt. Összességében azért egyetértek azzal, amit Zőre mondott, és hát Jorgo, üdvözölnénk téged a mi frakciónkban, a szociáldemokratáknál, hogyha úgy döntenél, hogy nálunk folytatod a munkát, ott politikailag biztos többen egyetértenének veled, de minden esetre a trojkával való foglalatosság persze nagymértékben politikai kérdés, ez valóban így van, és a, a parlamentnek igenis lehet beleszólása a trojka működésébe, bárhogy is értékeli ezt Inge, az Európai Parlament igenis véleményt alkothat az illetékes szakbizottságban és a plenárisan, és ott mindenki elmondhatja azt, amit a témáról gondol. A te tervezeted, Mihály, Mihály, olyasmi, olyan szöveg, amelyel foglalkozhatunk ugyan, de akkor pont úgy járunk el, ahogy más bizottságok is, és amiért más bizottságokat bírálunk, nevezetesen, hogy politikai vitát folytatunk arról, egy olyan témáról, amelyért egy másik szakbizottság felel formálisan. Ezt megtehetjük persze, de nem biztos, hogy helyes. Minden képviselőnek lehet véleménye, sőt kell is, hogy legyen véleménye, ezért fizetnek bennünket, de ezt a véleményt a megfelelő illetékes szakbizottságban kell a nagy érdemű elé tárni. Tehát érdemes lenne megnézni, hogy melyek azok a politikai javaslatok, amelyek ide tartoznak a költségvetés ellenőrzési szakbizottságba, ezekkel szívesen foglalkozom is, de összességében továbbra is kitartok a véleményem mellett, miszerint A szövegnek sok része van, amely nem tartozik a mi szakbizottsági tevékenységünk körébe, így tehát mi továbbra is ragaszkodnánk ezen pontok törléséhez. Ha a pontok, amelyekről te szóltál, Mihály, egy olyan konferenciára vonatkoznak, amelyeket mi szerveztünk, akkor az más kérdés, de akkor ezt így kellene megfogalmazni, ennek megfelelően. Ez egy más megközelítést követel meg, Hogyha máshogy fogalmaznánk, akkor világos is lenne, hogy ezt miért tesszük szóvá, ezért kérlek, fogalmazd át ezt a szövegrészt, és akkor egyet is érthetünk vele akár. Köszönjük szépen, Jan Mulder. Úgy gondolom, hogy itt eléggé nyugodt a helyzet, legalábbis vagy nyugodtak lehetünk, de a legnagyobb probléma az nem más, mint a, az, hogy nem a közösségi módszerek alapján alkották meg a gazdasági uniót, hanem az egyes tagállamok útját követve, és szerintem ez volt a probléma. Ugyanis akkor, amikor a parlament a bankunióval foglalkozik, akkor megint ugyanaz a probléma fog felmerülni hogyan történik majd meg a döntéshozatali eljárás. Tehát azt hiszem, hogy ez a lényege a problémának, erre kellene odafigyelnünk. Ami a többi pontot illeti, nagyon nehéz lesz olyan állásfoglalást kialakítani, amely mindenki számára megfelelő, ugyanis a parlament nem szólhat bele abba, hogy más intézmények hogyan döntenek, Úgyhogy nem tudom, hogy hogyan tudjuk megfogalmazni ezt a leghatékonyabban. Köszönöm szépen. Ján? Szeretnék mindenkit megkérni arra, hogy módosításokat terjesszem be. A vita is megmutatja azt, hogy vannak közös gondolatok, amelyeket mindannyian osztunk, és vannak aztán olyan gondolatok, amelyek máshogy mást mutatnak, és itt esetleg politikai viták is lehetnek, és ráadásul nagyon kevés az előkészítésre fordítandó idő, úgyhogy tudom azt is, hogy vannak olyan gondolatok, amelyek minden bizonyal nagy vitát fognak kavarni. Meg vagyok győződve arról, hogy a költségvetési ellenőrzési szempontot a parlament dokumentumába be kell, bele kell foglalni. És hogyha arra gondolunk, hogy hogyan, milyen a felszívási rátája az EU-s alapoknak, vagy hogyha meg akarjuk a kohéziós alapok szabályzatát változtatni a krízis helyzetben lévő államok számára, akkor rá kell, hogy jöjjünk arra, hogy azért bizony az európai azon európai tagállamoknak, amelyek válságban találják magukat pénzügyi szempontból, igenis, és ki fognak hatni az EU budgetre, az EU-s költségvetésre. Ennek lesz kihatása, ezt nem lehet máshogy ö, értelmezni. Ugyanis azok a kedvezményezettek, akik EU-s alapokat használnak fel, kötelezettségei vannak, és persze felmerül az a kérdés is, hogy az elsemet ki ellenőrzi, ki az, aki auditálja, és hogy van-e felette mm, ellenőrzés. Ezért nagyon fontos az, hogy odafigyeljünk a költségvetési ellenőrzési aspektusokra, de ugyanakkor azt is tudom, hogy a parlament többsége szeretné, ha mi távol tartanánk magunkat erről, ettől a témától. Ez a fajta default mechanizmus nagyon érdekes kérdés számomra, ugyanis a közköltségvetések csak az államadósági válsággal küzdő államok számára mm, van előírva. Tehát azért van itt egy költségvetés ellenőrzési aspektus. Hogyan lehet a jövőben megakadályozni ezeket a kihatásokat? Hát valószínűleg csak úgy, hogyha egy sovereign default mechanizmot dolgozunk ki, és a magán hitelezők kell, hogy vállalják a hitelezés kockázatát, hiszen ők azok, akik a profitot is le fogják aratni. Természetesen lehetnek különböző gondolatok ezzel kapcsolatban, de az biztos, hogy vitára szükség lesz azt javasolnám, hogy először az árnyékjelentéstevők találkozzanak, esetleg Strasbourgban ebben a témában, és amennyiben sikerül a módosításokat kidolgozni, természetesen nyitva állok ezelőtt, és a parlamentközi üléshez kapcsolódó témák esetében is ugyanezt gondolom ugyanis be kell bizonyítanunk a ház előtt, hogy igenis, és köze van ennek a témának a költségvetés ellenőrzés kérdésköréhez. Köszönöm. Lezárhatom ezzel azt hiszem a vitát, amennyiben senki más nem kíván hozzászólni. Úgy tűnik, hogy nem, nincs, nem áll fenn ez az eset. 15-e, tehát szerte a módosítások beterjesztésének határideje. Köszönöm szépen! Uh, to the joint uh, yep. statement okay. from the three institutions mm-hmm. that we put yep. in coordinators at the last okay. moment yesterday. Um, ich uh, schließe damit. Akkor lezárjuk az ülésünket, lezárom a Költségvetési Ellenőrző Szakbizottság ülését egy rövid pontot kell megbeszélnünk a koordinátori ülésen, utána pedig a, a fogadásunkra kerül sor, amire szeretettel várjuk Önöket. Kérem, hogy itt találkozzunk akkor majd a fogadásra. Most pedig arra kérem a koordinátorokat, hogy a további tendők meg